Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megnyissam a mai ülést, az Emberi Jogi Albizottság ülését. A napi rend elfogadásával kapcsolatban nem látok megjegyzést, szerintem jóvá hagyhatjuk. Ami az ülés időzítését illeti, kérem szépen el kell viseljenek az elnöki közlemények végéig, utána pedig Zsip kolléga veszi át a szót. Elnézést szeretnék kérni, Lachpiller elnökasszony az utolsó pillanatban nem tudott eljönni Brüsszelbe. Most pedig a szeptember 17-i, 18-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása, azt hiszem, jóváhagyhatjuk. Most pedig hármas napi rendi pont, második alelnök megválasztása. Mint ahogy a tisztelt képviselők tudják, Agnes Lebrun, az a bizottságunk alelnöke lemondott ezen a posztjáról. A titkárságot a néppárt frakciója arról tájékoztatta, hogy Jean Ratta urat jelöli a megöresedett pozíció betöltésére, mert mint Lebrun asszony lemondását követően. Van-e más jelöltünk? Úgy látom, hogy nincs. Aztán azt javaslom, hogy Ruata urat megválaszthatjuk, méghozzá közfelkiáltással. Gratulálunk Roata úrnak, most pedig kérem, hogy foglalja el a pódiumon a helyét. Köszönöm szépen. Most pedig elnöki közlemények. Elég sok közlendőm van. Először is a Szaharov díjóta ítéléséről szóló döntés. Két iráni aktivista, Nasrin Sotode jogász és Jafar Panahi, ők a közös Szaharov díj nyertesei, tehát az Európai Parlament szabad, a szabad gondolkodás díjának kitüntetetjei, az október 26-i elnökök értekezletét követően. Csak egyet tudok érteni Scholz parlamenti elnök nyilatkozatával, a következőképpen jelentette be a nyerteseket. A Szaharov díj odaítélése az iráni Nasrin Sutadi és Jafrin Panahi ö, ö, számára a szolidaritás üz, üzenete, egy nő és egy férfi elismerése, akiket nem taglózott le a megfélemlítés, a félelem, és akik úgy döntöttek, hogy országuk sorsát sajátjuk elébe helyezik. Őszintén remélem, hogy képesek lesznek, ez eljöhetnek majd személyesen az Európai Parlamentbe Strasbourgba, hogy átvegyék a Szaharov díjat decemberben. Idézet vége. Nos, ami a 2012-es Szaharov díjazottak eh, szabadon bocsátását illeti. Az ENSZ felhívását követően aggódunk a két iráni díjazottunk sorsa miatt, Nasrin Sutute és Jafar Panahi sorsa miatt, és azt kérjük, hogy azonnal bocsássák őket szabadon, és tartsák tiszteletben alapjogaikat az iráni hatóságok. A szólás szabadságot kiemelten szeretnénk megemlíteni. Szudote asszony nincs nagyon jó egészségi állapotban, mert éjségszájba kezdett október 17-én. Megjegyezendő az a tény is, hogy az Európai Parlament iráni delegáció utazását le kellett mondani, mert a képviselők személyesen meg akartak hívni két Szaharov díjazottat Strasbourg decemberi díjátadásra. A Szaharov jelöltek Viktor Ingevige ruandai jelölt számára igazságos tárgyalást követelünk. Az egyik ruandai Szaharov jelöltünk, Viktor Ingabére 8 év börtönbüntetés kapott, mert a terrorizmussal vádolják, egy olyan tárgyalás során tették ezt, ami nem felelt meg a nemzetközi normáknak. Éppen ezért az illetékes ruandai hatóságokat felhívjuk arra, hogy Ingabére asszony igazságos tárgyalásban részesül. Most pedig ami a Strasburgi sürgősségi indítványokat illeti. A legutóbbi Strasburgi ülésen, október 22-én és 23-án és 25-én és 26-án jóvá hagytuk a következő sürgősségi indítványokat. Az emberi jogi helyzet az, az Egyesült Arab Emirátusokban. A képviselők felhívták az emirátusok hatóságait arra, hogy ne lépjenek fel az emberi jogi aktivistákkal és civil szervezetekkel, és hogy feltétel nélkül bocsássák szabadon a 64 politikai foglyot. Felhívták a hatóságok figyelmét arra is, hogy alapos és pártatlan vizsgálatokat hajtsanak végre. Azzal kapcsolatban, ami Ahmed Mansur blogost illeti, és a többi meghúzoltatás és támadás esetét. A keresztényekkel szembeni megkülönböztetés Pakisztánban Malala Yousafzai kislány esete, figyelembe véve azt, hogy egyre több az erőszakos cselekmény nők és lányok ellen, a tálibok megfenyegették őket, a helyzet rosszabbodik, az Európai Parlament elítéli azt, hogy megtámadták Malalát, aki a lányok jogaiért áll ki, méghozzá az oktatáshoz való jogaikért, és nagyon sok a régióbeli kislány mintaképévé, példaképévé vált. Kambodzsai helyzet. Az ellensorolás elítéli az ellenzéki vezetők és emberi aktivistákkal szembeni ítéleteket, azonnali szabadon bocsátásokat követelik. Hivatkozás történik arra a súlyos problémára is, ugye a az agroipari cégek számára biztosított földterület elvételével kapcsolatban. Aztán a képviselők a fehér oroszországi választásokról is szóltak. Az Európai Parlament hagyott egy állásoralást a fehér oroszországi választásokról. Nagyon is sajnálja azt, hogy ismételten a parlamenti választások végrehajtása Fehér Oroszországban nagyon sok alapvető ebesz normának sem felelt meg, ebesz kötelezettségvállalásnak. A fehér orosz választások nem megfelelően legitimeknek tekinthetőek. Fehér orosz politikai foglyok feleségeivel találkoztak, egyikük az idei Szaharov jelölt, Mikolás Tetkevics és az egyik az jelölt. November 7-én délután kettőkor lesz egy találkozó, a fehér orosz delegáció, illetve a mi bizottságunk tartja ezt. A grúz választásokat a következő napi rendi pont. A parlament hagyott egy állásfoglalást a grúz választásokról, gratulálván az első demokratikus hatalom átadáshoz. Amikor egyik megválasztott kormány átadta a hatalmat a másik választott kormánynak, kifejezték a véleményünket, hogy a hivatalban lévő vezető továbbra is konvergenciára törekszik az európai értékek terén, és hogy együtt fog működni az átmenet idején az ellenzékkel. Az új kormánynak több problémával szembe kell néznie, például ami az EDESZ választási értékelés illeti, ott hiányosságokra mutattak rá, és vannak emberi jogi problémák, például a gyülekezési szabadság kérdése sem teljesen tisztázott, kínzás, börtönreform, párt és média, finanszírozás és korrupció, ezek a problémás területek. Szergei Magnitsky ügye. A plenárison jóvá hagyták azokat az ajánlásokat, amelyek Magnetsky halálát okozó személyekkel kapcsolatosak. Üdvözöljük azt az ajánlást, amelyet a tanács felé fogalmaztak meg, hogy hozzunk léte egy közös olyan listát, amely azon tisztviselőket tartalmazza, akik felelősek ennek a személynek a haláláért. Ami a fenntartható, ami az édesanyja és özvegye zaklatását illeti, fel kell lépni, illetve további intézkedéseket kell hozni. Ezen tisztviselőknek nem szabad megadni a vízumot, és be kell fagyasztani a pénz forrásaikat, vagyontágyaikat. A családjaik sem utazhatnak be az Európai Unióba. Azt javasoltuk, hogy a tanács hívja fel Oroszország figyelmét arra, hogy valóban megfelelő vizsgálatot, nyomozást végezzen és hogy vonja felelősségre a felelősöket. Aztán az igazságszolgáltatási rendszer reformja, a korrupció kezelése Oroszországban, ezek is szerepelnek az ajánlásban, valamint az a kérés a tanács felé, hogy ezt a kérdést tárgyalják meg a kétoldalú tárgyalások során. Vannak újabb eh, esetek, egy büntető jogi tárgyalást nyitottak meg egy Szergei Uralcov emberi jogi aktivistával szemben. Azzal vádolják, hogy tömeges zendülést szervezett, és több éves börtönbüntetésre ítélték. Ami a Leonid Razvuzsájev ellenzéki vezető, illetve Ilya Panyamen ellenzéki képviselőt Kievben elrabolták, amikor ellátogatta az ENSZ menekültügyi bizottságából állítólag politikai menedékjogot kért. Most letartóztatták, és zaklatással vádolják. Ah, in Strasbourg. Oh. Strasbourgban Október 26-án Lochpérer asszony részt vett egy videokonferencián, amelyet a vietnámi delegációval folytattak, amely részt vett az EU-Vietnám eh, mi emberi jogi tanácskozáson Bondban, a azt megelőző napon. Vietnám bejelentette, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsának tagja kíván lenni 2014 és 16 közötti időszakban, Éppen ezért elvárják tőle, hogy ö, ígéreteket tegyen az emberi jogok területén, kötelezettségeket vállalja magára. Az Európai Parlament részvétele az ukrajnai nemzetközi mm, választási megfigyelői delegációjában októberben az EBS e előzetes vizsgálata vagy eredménye értelmében a parlamenti választások október 28-án nem feleltek meg az igazságos játékszabályoknak, az adminisztratív források nem voltak megfelelőek, a kampány nem volt átlátható, sem a pártfinanszírozás, nem volt kiegyenlített a média ö, beszámolója. Ez a választás visszalépést jelent a demokrácia területén. A végleges jelentést később készítik el, az Európai Parlament véleményével kiegészítve. Kovál úr vezette a parlamenti delegációt. Nyomon kell követni azokat a következményeket, amelyek adódnak ebből a választásból, kivetképpen azokat, amelyek hatással vannak az emberi jogokra, a jogállamiságra, az ombudsman hivatalára. Ennek lesznek következményei Ukrajna EU-val való kapcsolatát illetően is. Az Európai Parlament kínai delegációja ellátogatott Kínába. A türkész héten Lachpiller asszony részt vett az Európai Parlamenti Delegáció kínai munkacsoportjában, elutazott Pekingbe, Chongqingbe és Chongqingbe Kínába. And lastly, the European Parliament... Az Európai Parlament AFET Droit és ö, Védelmi Bizottsága ellátogatott New, York, New Yorkban az ENSZ közgyűlésére. Sajnálatos módon a Sandy hurikán miatt igenis nagyon sok ülést töröltek és a képviselők a szob- szállodai szobáikban rekedtek. Később a delegáció beszámol majd közösen az AFET-tel a delegáció munkásságáról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, most pedig megadom a kalapácsot, Gzsib úrnak odaadom a kalapácsot és az elnöki székét. Thank you very much, Mr. Kukan. Köszönöm szépen, Kukan úr. Nagyon jól kezdődik a mai ülése. Én viszont lengyelül folytatom. Przechodzimy do punktu. Ezt követően nézzük meg. következő napi rendi pontot, ez az ötös pont. Az Európai Bizottság emberi jogi aspektusai 2012-ben egy haladási jelentésről van szó. Az Európai Bizottság ezt a közleményt tette közé. Az Európai Bizottság megkezdte bemutatni a haladási jelentését. Értékelik a haladást a potenciális tagjelölt országokban. Itt a tagság kritériumnak teljesítéséről van szó, milyen mértékben tudnak eleget tenni az előírt kritériumoknak az említett országok, tehát tagjelölt országokról van szó. Montenegro a Macedónia, Törökország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Albánia. Egyébként Horvátországgal kapcsolatban is született egy jelentés, egy monitoring jelentés, nem sokára csatlakoznak. Az Európai Bizottság egyébként egy jelentést tett közzé ugyanazon a napon a stabilitási és társulási megállapodásról, amelyet Koszovóval kívánnak megkötni. Természetesen politikai kritériumokról van szó, amelyeket el kell érniük a tagjelölt országoknak, stabil demokratikus intézményeket kell biztosítani, intézményi előfeltételeket kell megteremteni, emberi jogok, a jogállamiság, illetőleg a kisebbségek védelme is ide tartozik. A jogállamiság és az emberi jogok védelme alapvető fontosságú csatlakozás érdekében ez a bővítési stratégiának egy fontos részét képezi. 2012-es, 2013-as években az Európai Bizottságai jogállamiságot az egyik alapvető aspektusnak tekinti, mint már elmondtam politikájában. A mai napon az emberi jogi aspektusokra szeretnénk kitérni a bővítés során különböző államokban. Horvátország mm, belátható időn belül nem sokára csatlakozik új tagállamként az Európai Unióhoz, és abban bízom, hogy a mai vita hozzájárul ahhoz, hogy a parlament jól előkészítse az ezen a területen folytatandó munkáját azon országokkal, amelyek csatlakozni kívánnak az Európai Unióhoz. A vendégekhez fordulok. A főigazgató helyettes, a bővítési főigazgatóság helyettese, és eljött a mai napon közénk, ő is szót kap. és 15 percet terveztünk be a programunkba. Öné a szó, tehát parancsoljon. Köszönöm szépen, Gzsip úr, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy a mai napon meghívtak ide, hogy az albizottsághoz beszélhessek a 2012-es bővítési csomagról és annak emberi jogi aspektusairól a tanácsnak és a parlamentnek, illetőleg az összes többi intézménynek bemutattuk ezt a jelentést. Ez a csomag komoly mennyiségű információt tartalmaz, 780 oldalas, mint egy, és évről évre ez ilyen magas számot tartalmaz, és ez a tagjelölt országok egy igen alapos vizsgálatából vezethető le az összes kritériumot figyelembe szeretnénk venni, amelyre szükség van az Európai Uniós tagsághoz. Természetesen, amit ön is említett, és amiért itt a mai napon vagyunk, itt az a politikai kritériumrendszer, amelyet Kopenhágában jelöltek ki, és teljes joggal mondta el ön is, elnök úr, hogy egy értékelést végeztünk a tagjelölt országok vonatkozásában, és idén egy külön jelentés született Koszovóval kapcsolatban is, ez egy megvalósíthatósági tanulmány jellegű munka, hogy a Koszovó egy stabilitási és társulási megállapodás keretében hogyan tud közeledni az Európai Unióhoz. És a Horvátországon is elmondhatjuk a monitoring jelentést. Örülök, hogy eljöhettem tehát a mai napon, hogy az alapvető jogokról és az emberi jogokról beszéljük önökkel, és természetesen, ha marad idő, kész vagyok válaszolni a kérdéseikre is. Most szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az Európai Bizottság és a szolgálatom számára, hogy kialakítottunk számos nemzetközi szervezettel egy együttműködést az Európai Tanácssal, az ENSZ különböző ügynökségeivel, nemzetközi civil társadalmi szervezetekkel, NGO-kkal, és természetesen a kopenhágai kritériumok fontos szerepet kapnak, illetve azokon belül fontos szerepet kap az emberi jogok témája, ezeknek feltétlenül eleget is kell tenniük a tagjelölt államoknak. Két részre szeretném mostani a rövid beszámolomat. Egyrészt szeretnék végigmenni azon, hogy milyen általános következtetéseket kívánunk levonni az idei jelentésből. Az összes országra vonatkozó általános kijelentésekről van szó, aztán másodszorban Szeretnék röviden egy-egy országra külön kitérni, hogy rámutassak az specifikus eredményekre, amelyekre jutottunk. Ami az általános értékelést illeti az idei jelentésben, az emberi jogok vonatkozásában, a legtöbb nyugat-balkáni államon és Törökországban még mindig van ok aggodalomra, annak ellenére, hogy haladást azért sikerült elérni. A haladás azzal függ össze, hogy a jogi és intézményi keret, amelyre szükség van, ha védeni akarjuk az emberi jogokat, általában megszületett, vagy legalábbis gyorsan fejlődik, pozitív irányba. Amit problémaként látunk, az inkább a végrehajtás területén jelentkezik, hogy a mechanizmusokat, a törvényeket hogyan ültetik át a gyakorlatba. Tehát nem a jogalkotással van probléma elsősorban, hanem az, hogy alkalmazzák-e az idevágó jogot hatékonyan, és hogyan hajtják ezt végre. Itt tehát arról van szó, az adott országoknak jelentős költségvetési és emberi erőforrást kell mozgósítaniuk, hogy végrehajtsák az idevágó jogot, amit alkotnak. Ide tartoznak az ombudsmanok, a nemzeti emberi jogi intézetek, a finanszírozás kérdése, és természetesen egyéb testületekre is szükség van a végrehajtás érdekében. Természetesen nem egységes a helyzet az összes leírt országban, ezt már el is mondtam egyébként a későbbiekben, majd konkrét eseményekre, helyzetekre is kitérek. Három elemet szeretnék eh, kiemelni trendként, amit mindenhol találtunk, az a következő tehát. Az első a szólásszabadság, a médiaszabadság kérdése, a második pont a leszbikusok, eh, homoszexuális személyek védelme, a harmadik pont pedig a kisebbségvédelem. Kezdjük a szólás szabadság és a média szabadság kérdésével, sajtószabadság. Egyrészt világos, hogy a legtöbb országban pluralisztikus média alakult ki, és az is igaz, hogy külön kell figyelnünk arra, hogy a véleményszabadság, a szólásszabadság, a média szabadság összes aspektusát élvezni lehessen ezekben az államokban itt haladás is van, de azért jelentős aggályra is vannak okok. Elnyomás van, öncenzúra, és nem megfelelően védik az újságírókat a támadásokkal, a zaklatással szemben, mint már korábbi évben is beszámolhatunk idén arról, hogy Törökország egy különleges eset, például nyomozások folynak az újságírók ellen, és nyomást gyakorolnak a médiára a szólásszabadság és a média szabadság területén az Európai Bizottság azt tervezi, hogy egy follow-up konferenciát tart 2013. júniusában, hisz ez egy folytatása az elmúlt év májusi konferenciának, az Európai Parlamenttel együtt szerveztük ezt meg, és civil társadalmi képviselőket, a média képviselőit szeretnénk összehozni, hogy, hogy elmondják véleményüket, hogy lehet elérni az európai sztenderdeket. Örülök a bizottság nevében, hogy az Európai Parlament és az itteni albizottsággal a szervezés során jól működünk együtt, azt gondolom itt komoly bizalomra van ehhez szükség, és ez meg is született. A második nagy trend, amiről beszélni szeretnék, és amit alá kell húznom röviden, a leszbikus, a homoszexuális személyek diszkriminációja, az LBGT rövidítéssel illetjük ezt. Ez jelentkezik a közéletben, a magánéletben is. Emlékezzünk, hogy Belgrádban betiltották eh, a meleg büszkeség napján a tüntetést, és itt a befogadást erősíteni kell az érintett homoszexuális személyek esetében, és meg kell védeni őket az erőszakos fellépéssel szemben. A harmadik trend, amit szeretnék aláhúzni, az a nemzeti kisebbségek védelme a Nyugat-Balkánon. Ez természetesen a menekült kérdéssel is szorosan összefügg a korábbi jugoszláv köztársaság felbomlása számos embert hontalanná tett, menekülté tett, és itt mindenképpen fenntartható megoldásra van szükség, visszatelepítésre, illetőleg ezen személyek jogi helyzetét tisztázni kell. Ez nagyon jelentős kihívást jelent az összes nyugat-balkáni államra nézve. Az egyik kisebbség, amelyre nagyon nagy nyomást gyakorolnak, és aki nagyon szenved a diszkriminációhol, az a roma kisebbség kérdése, vagy gypsy kérdése, ahogyan nevezzük hivatalosan őket ezen a területen. Számos roma személy nem, fér, nem biztos, személy számára nem biztosítják a foglalkoztatást, az egészségügyet, az egészségügyi ellátást és az oktatást, illetve a lakhatást sem 2011-ben volt egy konferencia, ennek értelmében az Európai Bizottság igyekszik elősegíteni az ottani következtetések átültetését a gyakorlatba egy párbeszéd keretei között, és technikai segítségnyújtásra is szeretnénk sort keríteni. Ez az a három pont, amit először szerettem volna általában elmondani. Most viszont egy-két további általános megjegyzést engedjenek meg Füle biztos úr természetesen nagyonban inspirálta a megközelítésünket, amelyekkel vizsgáltuk az alapvető jogok érvényesülését, a korrupció, a szervezett bűnözés elleni harcot. A csomagnak a legfontosabb pontjait ugye ismerik, a stratégiai dokumentumban fogjuk lefektetni majd a legfontosabb meglátásainkat, és a vizsgálataink során a jogállamiság kérdését helyezzük a központba. Ez nem csak retorikai kérdés azonban, hogy van-e jogállamiság vagy sem, hanem valóban egy olyan kérdés, amelyet nagyon komolyan veszünk, és amelyel segítjük az országokat, hogy a reformjaikat végrehajtsák, közel legyenek az EU-hoz, és az EU tagjaivá válhassanak. És tulajdonképpen itt nem csak arról van szó, hogy a tagjelölt országoknak a problémája ez, mert a saját országaiknak is, országok, országaik lakosságának is vannak elvárásai természetesen az országokkal szemben, hanem majd amikor az EU tagjaivá válnak is, nagyon fontos feladatokat vállalnak magukra. Emberi jogok, alapvető jogok, védelme, jogállamiság, ezek az Európai Unión belül is nagyon fontos értékek, és ezek irányába már korán el kell kezdeni dolgozni. Tehát két irányú utca ez tulajdonképpen. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is Különböző megközelítésünk van az AKI kontextusában, az igazságügyi rendszer kapcsán, a 20-es és a 25-ös fejezetben egy kicsit más modell alapján vizsgálódunk most a jogállamiságra vonatkozóan is. Montenegróra utalnék itt, a tárgyalásaink, csatlakozási tárgyalásaink megkezdődtek a montenegróiakkal, és ez az újfajta megközelítés most gyakorlatilag tesztelés alatt van. Mit is jelent ez? A két említett fejezet, tehát a jogállamiság fejezete, amelyel most foglalkozunk, nagyon fontos részét képzít nyilván a tárgyalásainknak. Ez a korábbi tárgyalási fordulókban már látszott, hogy ezek a legkomolyabb és legnagyobb figyelmet igénylő fejezetek. Úgyhogy nem a végére hagyjuk ezeket, hanem most az elejére vesszük. És ez egy fontos innováció, egy fontos újítás, hiszen így sokkal több időnk van, hogy ezt a kérdést valóban megvizsgáljuk, és az érintett országnak is több időt engedünk arra, hogy végrehajtsa a szükséges reformokat. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen javítani fog a helyzeten. A másik dolog, amit szerettem volna még elmondani, annak illusztrálására, hogy itt nem csak retorikai kérdést csinálunk ebből az egészből, és csak beszélünk, hanem nagyon lényeges, hogy fórumokat biztosítunk a tagjelölt országokkal való eszmecserénkre. És ezeken a fórumokon valóban az alapvető jogi kérdésekkel kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk meg. Macedóniával kapcsolatban is természetesen golcsa alá vettük ezeket a kérdéseket, megnéztük, hogy a jogállamiságot hogy milyen irányba fejlődik, ugyanúgy, mint ahogy Koszovóval. Aztán van egy strukturált párbeszédünk az igazságügyi rendszerre vonatkozóan. Törökország, mint ismeretes, és nagyon elkötelezett ezen kérdések tekintetében. Szeretném azt is elmondani, még mielőtt az egyes országokra rátérnék, és megint csak nagyon röviden, hogy amikor a segítségnyújtásról beszélünk, hiszen az EU nagyon nagy segítséget és támogatást nyújt az előcsatlakozási támogatás keretében, nagyon nagy nyomás mm, helyeződik természetesen az érintett országokra is a végrehajtás terén. Tehát az előcsatlakozási alapok lehívása, nyilván nagyon-nagyon hasznos a tagjelölt országok számára, hogyha előrelépni kívánnak. Pár szót engedjenek meg most az egyes országokra vonatkozóan, és Montenegróval kezdeném. Idén nyáron kezdődött a tárgyalás Montenegróval, és a csomagban azt állapítottuk meg, hogy gyakorlatilag a jogi és intézményi rendszer az emberi jogok védelmére felállt Montenegróban. Nagyon nagy az előrelépés a jogi és közigazgatási rendszerben, a polgári jogok védelmében. Nagyok az erőfeszítések annak érdekében, és ezeket azonban még tovább is kell erősíteni, hogy az újságírók megfelelő védelemben rendelkezzenek, főleg a forrásaikat tekintve, nagyon fontos, hogy megfelelően képzett és előforrásokkal rendelkező háttérrel rendelkezzen az ország. Ahogy mondtam, a jogalkotás megvan, és tulajdonképpen most a végrehajtáson van a hangsúly Montenegróval kapcsolatban. A kisebbségek védelme terén is nagy előrelépést tett Montenegró, különös tekintettel a romákra. Aztán a lakhelyüket elhagyni kényszerült embereknek a jogi státusza is rendeződik, de a releváns politikai dokumentumoknak és a dokumentumokban foglalt rendelkezéseknek az átültetése nagyon lényeges. Az emberi jogok és a kisebbségek kérdése Szerbia tekintetében. Itt is a jogi háttér tulajdonképpen felállt, ami a polgári jogokat illeti, és a politikai jogokat tulajdonképpen ezeket általánosságban véve tiszteletben tartják, az LMPT or, embereknek a felvonulása azonban betétásra került, és az nagy aggályokkal tölt el bennünket. Nagyon zsúfoltak a börtönök, és a jogsegély biztosítása is hagy még némi kívánivalót. A kisebbségek védelmét, illetően van még hiányosság. Itt nagyon sokat tekint tennivaló. A szandzsák területen is mutatkoznak hiányosságok még a, a jogérvényesítéssel kapcsolatban, és ezzel át is térnék Albániára. Az igazságügy és az alapvető jogok biztosítása kapcsán Albániában nem kielégítő még a helyzet, az emberi jogok végrehajtása, gondolok itt a gyermekek és a nők jogaira, még javítandó. A, az ingatlanokra vonatkozó regisztráció és a, a, az etéren érvényeselő jogok tekintetében történt előrelépés. Macedon volt Jugoszláv köztársaság, itt a jogi keret viszonylag fejlett, történt némi előrelépés a szólásszabadság tekintetében is, azonban a hírnévrontás kapcsán még várat magára a komolyabb jogszabályozás. Felállt egy műsorszorási tanács, amely igyekszik az érdekkonfliktusokat helyre tenni, de, de a transzparens és diszkrimináció mentes vizsgálatokra oda kell még figyelni. Az Ohridi keretegyezmény tulajdonképpen a benne foglaltak tekintetében érvényesül, de további kihívásokat kell, ajánlásokat kell megfogni, megfogadni. Gondolok itt a kisebbségekre, aztán a különböző okmányok, utazási és személyi okmányok nélküli személyek státuszának a tisztázására. Következő országunkban a ö, legfontosabb alapvető jogok tekintetében előrelépések történtek, médiaszabadság, a polarizáció, a médiában azonban még továbbra is agályokra ad okot, a gazdasági jogok és a nők elleni erőszak és a diszkrimináció még olyan területek, ahol ugyancsak nagyok az aggályok. Szóval nézve csak egy megvalósíthatósági tanulmány készült, tulajdonképpen az emberi jogok és a kisebbségek védelme tekintetében a, a keret felállt. Jelenleg nagyon sok olyan szerv van, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, ezeknek a sokaságát kell most lecsökkenteni számokat tekintve. Törökországgal zárnám. Az emberi jogok és a kisebbségek védelme tekintetében továbbra is nagyok a gondok, terrorizmus és szervezett bűnözés, a hívószavak. Természetesen itt a, a fair ö, ö, perek lefolytatása, a, az öncenzúra és a, az újságíróknak az üldözése nagyon nagy gondot okoz. Szeretném azt is meg elmondani itt, hogy a harmadik igazságügyi csomag ugyan elfogadásra került Ankarában, és ez egy nagyon fontos előrelépést is jelent. Ami a gyülekezési szabadságot illeti, különböző dem, demonstrációk, illetve az örmény népírtásra való emlékezés napját meg tudták tartani, és gyakorlatilag a demonstrációk, egyéb demonstrációk is megtartásra kerülhettek. A diszkrimináció elleni harc tekintetében el kell mondanom, hogy hiányzik az idevágó törvényhozás, és ennek érdeki, és ennél fogva sajnos a gyerekek és a nők és az LMBT személyeknek a védelme nem is biztosított. Elnök úr, azt gondolom, hogy ennyit szerettem volna elmondani az egyes országokra vonatkozóan, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak egy összefoglaló volt. Remélem, hogy senkivel sem voltam úgymond igazságtalan amikor csak kiemeltem a legfontosabb pontokat, és amennyiben kérdések lesznek, természetesen nagyon szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Természetesen világos előttünk, hogy nagyon sok tény került megállapításra, főleg azon országok tekintében, akiket vizsgáltak az előrehaladási jelentésekben, és ezért nem is lehet minden egyes tényt elővezetni. Annak is tudatában vagyunk azonban, hogy a tagjelölt országokban a helyzet elemzése nem első alkalomban szerepel a napi rendünkön, itt a szakbizottságunkon belül, tehát ez egy olyan téma, ami egyre inkább fejlődik, és mi mindig az előrelépést kívánjuk megállapítani és körbejárni az előző eszmecserénkhez képest tett előrelépéseket. Szerettem volna most megkérdezni a képviselőtől, hogy kívánnak-e kérdezni vagy állásfoglalni. Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pár megjegyzésem lenne azzal kapcsolatban, amiről éppen tárgyalunk. Üdvözlöm ezt a tárgyalást, amely nem az első eszmecserénk, ahogyan helyesen megállapította, hiszen a bővítési jelentések, az előre haladási jelentések tulajdonképpen a bizottság részéről mindig bemutatják, hogy a tagjelölt van milyen az előre haladás, mit sikerült elérni annak érdekében, hogy a kopenhágai kritériumokat, a politikai kritériumokat elérjék, a kisebbségek védelme és az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Delegáció vezetőjeként, dél-európai delegáció vezetőjeként számos pontot említenék meg ezzel a régióval kapcsolatban, általánosabban és majd konkrétabban is. Ugye a társadalmi kohézió létrehozása, az integráció létrehozása azért szorosan összefügg számos olyan kérdéssel is, amelyek emberi jogi kontextusban értelmezendők. Úgyhogy fel kell hívnunk a figyelmet a menekültek státuszára és a lakhelyükről előzött emberek státuszával hiszen átmeneti igazságügyi stratégiára van szükség a kisebbségi jogok tekintetében. A politikai akarat annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni országok együttműködjenek ezen kérdésekben, fontos tényezőt jelentenek a megbékélés és a béke vonatkozásában, főleg ha a jövőre gondolunk. Arra is emlékeznünk kell, hogy nagyon sok erőfeszítés, amelyre arra vonatkozik, hogy a széttöredezett társadalmak végre újra össze egybeforjanak, ezek nagyon sokszor olyan akadályokba ütköznek, amelyek gazdasági jellegűek, és amelyek ennél fogva nagyon nagy területeket is érintenek. Bosznia és Hercegovinában jártunk a múlt héten, ahol a parlament közi találkozóra kerül sor. Számos kérdést beszéltünk meg a most éppen tárgyalt problémákkal, problémákat illetően is, például a romák helyzetét az országban. Ezeket a nem kormányzati szervekkel is megvitattuk, és a romáknak az oktatáshoz való hozzáférése volt az egyik nagyon fontos kérdés. Számos politikus egyetért abban, hogy szinte semmi nem történik annak érdekében, hogy a romák nehéz helyzetét egyáltalán megfogalmazzák miközben különböző társadalmi juttatások, vagy akár menedék jogért folyamodjanak itt az Európai Unióban, e felé nyomják őket. Aztán ugye a vízum liberalizációs rendszernek a befagyasztása is ott van, mint, mint fenyegető eszköz. Úgyhogy a nyugat-balkáni régiókban olyan helyzet alakult ki, hogy szinte áll menedékkérők rohanják le Európát, és ez egy olyan probléma, amelyeket, amelyet természetesen kezelnünk kell. nem tudunk úgy eljárni, mint ahogyan sokszor elvárják, tő, elvárnák a politikusoktól, mert e tekintetben nem tudunk egyszerűen áttörésre jutni. Most úgy tűnik, hogy a fennálló státuszkót sokan fel is akarják tartani, és ezáltal gyakorlatilag a nyugat-balkáni országok el sem jutnak a ö, tagságig, hiszen lassítja a társulás és a csatlakozási folyamatot ezen problémák sokasága. A Bosznia és Hercegovinával kötendő stabilizációs és társulási szerző megállapodásnak a sarokkövét jelentik az említett problémák. Ha Brüsszelben sem találjuk meg a megfelelő eszközöket arra, hogy előrébb mozdítsuk ezeket a problémákat, akkor ezek olyan kérdések, amelyeket a jövőben kell megoldanunk. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Szóval Köszönöm szépen. Van-e esetleg további hozzászóló a képviselők részéről? Úgy tűnik, hogy nincs. Luk van den Brande urat is üdvözlöm. Ő a jelentéstevő. A régió bizottságban ő foglalkozik a bővítése Luk van den Brande úrral. Az Európa Tanács keretében is együttműködtünk. Nagyon jó emlékek, élmények fűznek önhöz, uram. Luke van den Brande urat meghívtuk az ülésünkre, és szeretnénk, ha ismertetné a régió bizottsága álláspontját. Ez nagyon fontos intézmény, amely ugye képviseli az európai régiókat, önkormányzatokat. Egy olyan intézmény, amelynek nagyon-nagyon fontos kapcsolatai vannak a tagjelölt országokkal. Nagyon fontos kapcsolatokat ápol számos kapcsolatot ápolnak a helyi önkormányzatokkal az érintett országokban. Ezek a kapcsolatok minket is gazdagítanak. Egymástól tanulni, jó példával előállni, azt hiszem, hogy ezt nem szabad túlértékelni, éppen ezért hívtuk meg Önt. Nagyon szívesen megadjuk a szót Önnek. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, talán megértik, hogy nagy öröm itt látni önt az elnöki ülésben, székben. Emlékszem, hogy nagyon jól működtünk együtt az Európa Tanács parlamenti közülésében. Nyilvánvaló az, hogy az emberi jogok puszta definíciójukból adódóan egyéni, személyes jogok. A demokrácia kollektív jog. Tehát addig, amíg meg nem valósul a demokrácia, és tudjuk saját tagállamainkban is, mindig van mit javítani a demokrácián. Nos, bármi legyen a demokrácia helyzete, az egyeni, egyéni emberi jogok védelme alapvető fontosságú, bármilyen legyen a jogállamiság helyzete például. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a bizottság nagyon nagy figyelmet szentel ennek a témának, és így is kell tennünk. Második dolog, ami a régi bizottsága megközelítését illeti. Az én jelentésemben, az elkészülő jelentésemben, hogy is mondjam, én a több szintű felelősségvállalást emelném ki, minden szinten van felelősség és kompetencia az Unióban, helyi, regionális, állami és európai szinten. Megfelelő módon kell ezt megközelíteni. Hogy is mondjam, régebben, korábban a bővítés, amikor 6-ról 9-re, 9-ről 10-re, 12-re, 15-re, 25-re, 27-re bővítünk, hát ez állami szinten történt ez a bővülés és megnézték azt, hogy hogyan lehet bővíteni. Mostanra már tudjuk, hogy új partnerséget kell minden szinten kialakítani. És ez persze szorosan kapcsolódik magához, a bővítéshez. Ha megengedik, a stokholmi folyamat példájával élnék, és a stokholmi referenciával. Nyilvánvaló, hogy az emberi jogok és alapjogok védelme Elsősorban helyi, regionális szintű konfrontáció. Ott vannak az emberek, éppen ezért a mi jelentésünk fő megközelítése nem csak azt vizsgálja meg, hogy mi a helyzet a decentralizációval, vagy a helyi hatóságok szerepe mi legyen a csatlakozni kívánó országokban, hanem nagyon sok kérdést kell megvizsgálnunk. Van egy kérdésem Törökországgal kapcsolatban. A bizottság nagyon rövidre fogja mondandóját az új a kapcsolatban. Tudjuk, hogy a török alkotmány hát az 1982-es helyzetet tükrözi. És volt lehetőségem arra, hogy éveken keresztül az Európa Tanácsban Törökországi jelentős tevő legyek. Mi akkor le akartuk zárni a monitoring eljárást, Világosan tettük azt, hogy szükség volt nem csak az alkotmány módosítására, hanem egy új alkotmányra volna szükség. A következő a kérdésem. A bizottság közleményében csak egy hivatkozás van, Mm, viszonylag demokratikus részvételi folyamatban indult meg az új alkotmányozási folyamat, ez igaz, de a bizottságnak világosabban kellene fogalmazni, precízebben. Azt kell elmondani, hogy az új alkotmány, a módosított alkotmány megfelelő keretet kell képezzen az adott országban az emberi jogok védelmére. Nyilvánvaló az is, hogy a Törökországi Alkotmánybíróság helyzete, ahol ugye az az értékelés született, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége alapvető fontosság az ország haladása szempontjából, most hát szerintem világosabban kell megfogalmazni a bizottság álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el az új alkotmány módosításával. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Luc van den Brande úr. Köszönöm szépen ezt a, ezeket a gondolatokat. Nagyon nehéz kérdést tett fel, amely a törökországi csatlakozási tárgyalások helyzetével kapcsolatos. Most a jelenlévő nagykövet uraknak, völgyeknek adom meg a szót, Elsőként Lepavcov úrnak a volt Makedón tagköztársaságnak követe itt Brüsszelben. Öné a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az emberi jogok védelme egyik kiemelt prioritása a makedón kül- és belpolitikának. Annak érdekében, hogy javítsuk az emberi jogi helyzetet, a makedón köztársaság pozitív lépéseket tett az elmúlt években, új politikák, törvények és intézmények elfogadásával, létrehozásával nemzeti szinten. Ami a diszkriminációval kapcsolatos 2010-es áprilisi törvényt illeti, aztán egy bizottságot is létrehoztak, egy független testület, amely az ide vonatkozó diszkrimináció ellenes törvényben szereplő feladatoknak felel meg. Nagyon fontos az etnikai csoportok közötti együttműködés, a tolerancia, nagyon fontos az OHRID keret döntés léte megvalósítása. Aztán az elmúlt 11 évben az Ohrid keret megállapodás végrehajtásával kapcsolatban a több etnikumi, etnikumú társadalom nagyon jól működött, az intézményeinkkel közösen meg tudjuk oldani a problémákat. Egy kicsit lassabban van az elnök, mert... Nos, a végrehajtásáról szóló jelentés, amelyet nemrégiben jóvahagyott a kormány, átfogó képet ad az elért eredményekről, de mm, nagyon sok hasznos információt tartalmaz, a minden etnikai közösség egyen értékű képviseletével kapcsolatban, a nem többségi nyelv használatával kapcsolatában, az ohrit keret eh, helyi szintű megvalósításával kapcsolatban több konkrét intézkedést hoztak annak érdekében, hogy javuljon a szociális státusz, illetve a kisebb etnikai közösségek részvétele a szociális társadalmi életben, kivetképpen a roma közösségek esetében. Ebben a tekintetben készülünk a harmadik EU találkozóra, amely az EU találkozás, ez a romák befogadására, a roma menekültek befogadására szól. Továbbra is a 2011-es szinten tartjuk a roma támogatási programokat. 6%-kal nőtt az idei támogatási szint a tavalyhoz képest. Az oktatási projekteket továbbra is végrehajtjuk. A roma gyerekek iskolázottsági szintje a másodfokú oktatásban szintén nőtt. A projektek végrehajtását 2013-ban is folytatni fogjuk. Emlékeztetném önöket arra, hogy a Makedón parlamentben van két roma képviselő, van egy roma miniszter a kormányban, tárca nélküli miniszter, és nagyon sok roma elektronikus és nyomtatott sajtó található az országunkban. Április 24-én a kisebbségi jogok elősegítését támogató platformot hoztak létre, nagyon fontos az állami intézmények közötti együttműködés elősegítése, a közösségek jogainak védelmére létrehozott hivatal nagyon fontos, a lakosság kevesebb, mint 20%-át kitévő közösségekről van szó, etnikai közösségekről is. Áprilisban idén a kormány, a makedon kormány elfogadott egy határozatot, amely egy emberi jogi ügynökségek között is testületet hozott létre, amelynek felelőse a Makedon köztársaság külügyminisztere. Ennek a testületnek a fő feladata koordináció az emberi jogok területén, az ajánlások végrehajtása, a nemzetközi emberi jogi testületek ajánlásainak végrehajtása, és javaslatok kidolgozása az emberi jogok területén. Egy másik fontos terület, ahol jelentős eredményeket értünk el, a médiával kapcsolatos, a szólásszabadsággal. A kormány elkötelezte maga, magát amellett, hogy a média számára kedvező feltételeket teremt, a szólásszabadság, a függetlenség szempontjából fontos lépések történtek. Minden médiával kapcsolatos mm, kérdésben így van. Szeretnénk a szakma színvonalát is növelni. Az Európai Bizottság részéről mondta ugye a tisztelt úr, és ezt a pozitív eredményt. Együttműködés a kormány és a Makedon Újságírók Szövetségek között hozta létre a rágalmazása és becsmél, becsméléssel kapcsolatos felelősségvállásról szóló törvénytervezetet. Az Európa Tanács véleményt is kikértük ezzel kapcsolatban. A legtöbb Európa Tanács beli megjegyzés beépült ebbe a törvénytervezetbe, és ez az új törvény a második olvasati fázisban van a Makedon parlamentben. Az emberi jogok védelme és az alapjogok védelme egyike a négy elemnek, amely a makedon külpolitikát is meghatározza. Meg vagyok győződve arról, hogy hozzájárulhatunk az emberi jogi tanács munkásságához, amely az ENSZ fő emberi jogi testülete, leadtuk tagsági, tagfelvételi kérelmünket, illetve szeretnénk az emberi jogi tanács 2011 és 16 közötti időszakában elnökölni, tehát ezt a testületet. Makedónia világosan meghatározta prioritásait ezen a területen, ez egy további pozitív fejlemény, a nemzetközi emberi jogi normáknak való megfelelés, a gyermek jogainak védelme is nagyon fontos, a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem, a nők jogainak elősegítése, a megalázó mm, kínzással kapcsolatos tevékenységekkel való fel, a szemben való fellépés, vallásszabadság, lelkismereti szabadság, a mm, fogyatékkal élők jogai, romák jogai, kisebbségek jogai, az emberi jogi eszközök figyelembevétele. Dziękuję panu, panie ambasadorze, i chciałbym zaprosić... Köszönöm, nagykövet úr. Most pedig Szerbia követ helyettesét kérem Szemjankovics urat, hogy szóljon hozzá. Milankovics elnézést. Köszönöm szépen, hogy bemutatták ezt a jelentést mindenek előtt, hogy hangsúlyozták Szerbia jelentőségét. Örültem ennek. Most sok évet követően valóban egy pozitív trendet figyelhetünk meg Szerbiában, ami az emberi jogokat, a kisebbségek jogait illeti. Szerbia egy több nemzetiségű ország, itt külön jelentősége van ennek. Gondoljunk konkrétan arra, hogy a sok nemzetiség eloszlik egész Szerbiában, nem egy-egy adott területen helyezkednek el ők, hanem gyakorlatilag lefedi az egész országot a kisebbségek jelenléte. Tudjuk, hogy vannak deficitek, hiányosságok, és egyetlen kép sem lehet teljesen ideális. Készek vagyunk arra, hogy dolgozzunk ezeken a témákon, annak ellenére, hogy 2012 választási év volt, ez természetesen befolyásolja a reformok sebességét bizonyos fokig, de a szerb kormány orientációját, illetve a szerb elkötelezettséget a teljes végrehajtás irányába nem csökkenték. Ami most a konkrét eredményeket illeti a jelentésből, és itt van bizonyos aggályok, ezt hallottuk, Horte úr is említette ezeket mindenek előtt az a csoportok témája a roma lakosság, illetve az LBGT, tehát a homoszexuálisok, transzexuálisok esete és egy, hallottuk, hogy a meleg büszkeség napját betiltották Szerbiában, de minden más gyűlést betiltottunk ezen a napon, hiszen szélsőséges, nem nacionalista szervezetek is gyülekezni akartak ezen a napon. Ők tönkre akarták tenni gyakorlatilag a meleg büszkeség napjának a felvonulását, és a fővárosban ez instabil helyzetet okozhatott volna. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy a betiltás nem csak a meleg büszkeségre vonatkozott, hanem az összes gyülekezésre ezen a területen, vagy ezen a napon. Ugyanakkor az egyhetes büszkeség fesztiválja, amelynek célja, hogy az LBGT lakosság érdekeit védjük, ezt nem tiltották be, ezt az egyhetes fesztivált, mint mondtam. A tervek szerint alakult ennek a lebonyolítása, jelentős rendőrségi jelenlét mellett történt ez, hiszen ők védték az eseményt, és megvédték azokat is, akik meglátogatták ezt az eseményt az említett hét alatt. Ami a roma lakosságot illeti, a romák védelmét illeti, itt ez az egyik legfontosabb téma, nem csak az Európai Bizottság, hanem a szerb hatóságok szemében is. Tény az, hogy az összes intézkedés ellenére, amit hoztunk, még messze járunk attól, hogy kielégítő vagy jó legyen a helyzet, aminek az az eredménye is, hogy bizonyos mozgás alakult ki a nyugati országok felé, vándorlás alakult ki a nyugati országok felé az Európai Unióban, a roma lakosság körében. Bizonyos regisztrációs célú lépéseket, intézkedéseket hoztunk. Szerbiában az egyik legfontosabb dolog, hiszen a legtöbben nem rendelkeznek állampolgári regisztrációval, nyilvántartással. Ez az egyik fontos lépés, a másik pedig a kötelező alapfokú oktatás bevezetése számukra az állam igyekszik biztosítani azt, hogy ebben részesüljön a roma lakosság. Egy sor projektet is indítottunk éppen azzal a céllal, hogy a romák helyzetét javítsuk. Az egyik nemrégiben meghozott intézkedés Belgrádra vonatkozik. Belgrád polgár, főpolgármestere együttműködött az ensz és az Egyesült Államokkal, tehát eh, pénzügyi segítséget nyújtott az utóbbi két entitás, és eh, a cél mindenek előtt az, hogy Szerbiában javítsuk a roma lakosság helyzetét. A választások után Szerbiában a kormány létrehozta az Emberi és Kisebbségi Jogi Hivatalt. Ez foglalkozik konkrét esetekkel, problémákkal, ha ilyenek felmerülnek ezen a területen, és közvetlenül a kormány számára készít jelentéseket. Ez egy olyan támogatás, amely fontos, hiszen mindeddig egy minisztérium alá tartozott ez az egész támogatási téma. Most már egy külön ilyen hivatalunk van, úgy gondoljuk, hogy így képesek leszünk a növekedő problémákra figyelni. A meggyőződésünk, hogy ez a hivatal teljes mértékben erre szánhatja a teljes figyelmét. Természetesen tovább is dolgozik Szerbia ezen a területen javítani fogjuk az intézkedéseket az emberi és a kisebbségi jogok területén, de nem csak erről van szó, hanem az Európai Bizottság ajánlásait, más EU intézmények ajánlásait is abszolút figyelembe vesszük, hogy megfelelő jogalkotás szülessen, illetőleg a végrehajtás is megfelelő legyen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes hozzászólást, nagykövet asszony. Leírta a legutóbbi fejleményeket Szerbiában, hogyan készülnek a csatlakozásra. Most pedig a következő hozzászólóst halljuk. Az Bosznia állandó kép, Bosznia-Hercegovina állandó képviseletét hallják. Köszönöm szépen. Nem készítettünk külön hozzáállást Bosznia-Hercegovina esetében ebben a témában. Mindösszesen szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Kokán úr említett, a boszniai helyzettel kapcsolatban. Az egyik pont különös jelentőséggel bír. Ha jól értem, akkor Kukan úr azt mondta, hogy az Európai Parlament vagy a nemzetközi közösség hibát követett el, vagy eddig nem sikerült a megfelelő eszközöket találni, kidolgozni a Bosznia-Hercegovina vonatkozásában. Szeretném elmondani, hogy mi is azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament és úgy általában az Európai Unió igyekszik megtalálni a megfelelő eszközöket ezen a területen, amelyeket nekünk adnának. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tömör összefoglalót. Most pedig Zát urat kérem Albánia képviselőit az Európai Unió mellett. Parancsoljon. Uh, en français, excuse-moi. Okay. Oui. Uh, just, uh, Ha megengedik, köszönetet mondanék ezért a meghívásért, ezért a rendezvényért, és uh, azt szeretném elmondani, Jelenleg országomban azt mondhatnám, hogy a dolgok jó irányban haladnak, kiváltképpen ami az emberi jogokat illeti, és a jogállamiságot. jogállamiságot. Nincs mit hozzátennem a bizottság megjegyzéséhez. Köszönöm szépen! Dziękuję bardzo przedstawicielowi e, misji albańskiej w Brukseli. Köszönöm szépen Albánia képviselőjének itt Brüsszelben ezt a összefoglalót. Korte főtitkár úr kapja meg újra a szót. Mivel azonban éppen nálam a mikrofon, a magam részéről is megfogalmaznék egy kérdést, ha megengedik. Erdoğan miniszterelnök látogatást tett Berlinben. Ezen látogatás alkalmával azt mondta az elnök úr, hogy ha a török csatlakozási perspektíva nem ölt konkrét formát, tehát nem konkrétizálódik, hiszen ugye eddig 2032-ről is hallottunk, mint cél évszám, tehát amennyiben ez nem lesz konkrétabb, közelébb, akkor Törökország érdeklődése a csatlakozás irányába megcsappanhat. Ön hogyan vélekedik erről, főtitkár úr? Ezzel kapcsolatban röviden állást tudná foglalni a török miniszterelnök úr szavaira vonatkozóan, még akkor is, hogyha részleteiben talán nem is tud még kommentát hozzáfűzni mindehez, hiszen nem is biztos, hogy ez lehetséges. Parancsoljon öné a szó. Jó, akkor a kérdéseket azzal kezdeném, miután majd sorra veszük őket, hogy köszönöm hogy ilyen széles körülön támogatják a bizottságnak a munkáját. Kukán úrhoz fordulva azt mondom, hogy minden, amit elmondott, tulajdonképpen egyezik a véleményemmel az utolsó szóig, és ide sorolom a nagyon bölcs megjegyzéset a vízum liberalizáció kérdésével kapcsolatban is, és a kockázatokkal kapcsolatban is, amelyek egyre inkább valóságá válnak, amikor ugye hamis alapon ö, ö, pályáznak, jelentkeznek menedék jogért. A múlt héten egyébként erről a belis igazságügyi tanácsban, a miniszterek értekezetén már megvitattuk, és két szemszögből vizsgáltuk a kérdést. Azok az országok, ahonnan érkeznek ezek az emberek, és menedékért, menedékjogot kérnek, ők kell, hogy kézbe vegyék az ügyet, és nem engedni, hogy idáig ezek az emberek eljutni, eljussanak. És a tagországok, ahová benyújtják ezeket a kereseteket, is lép, ezeknek is lépniük kell. Hiszen ahogyan az egyes tagállamokban kezelik ezeket a kérvényeket, nagyon-nagyon eltérő. Ezt egységesíteni kell lehet, hogy valahol 24 órán belül eltöntik, hogy a származási ország az biztonságos-e vagy sem, máshol ez 6-7 hónapig is eltarthat. Bosznia és Hercegovina helyzete, amire ön is utalt, Kukán úr, ez összefügg azzal is, amit a nagykövet úr elmondott. Bosznia és Hercegovina felé nagyon világos üzeneteket közvetítettünk, és én is úgy gondolom, és Füle biztos úr is, hogy tulajdonképpen az ő térfelükön van a labda. Nem tudom, hogy a magunk részéről mi most mit tehetnék. Nagyon világosan elmondtuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy, hogy a tagjelölt státuszért folyamodjanak. A nyári szünet előtt itt Brüsszelben minden politikai vezetővel beszéltünk, arról, hogy mit lehetne még tenni, hogy ők, tehát az ország politikusainak milyen teendőik vannak, annak érdekében, hogy, hogy tagjelölt státuszt kaphassanak. De a politikai akarat ahhoz, hogy ezek a lépések meglegyenek, ezeket ott kell meghozni, nem itt Brüsszelben. Van der Brande úrnak is nagyon szépen köszönöm a támogatását. Az új török alkotmánya kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az elemzését osztom, és látjuk is, hogy, hogy vannak elképzelések arra vonatkozóan sarokkövekkel, hogy hogy kéne, hogy kinézen egy ilyen új alkotmány. De hát ezt a törököknek kell körvonalazni, nem az Európai Bizottságnak. Van azonban egy pár dolog, amit el tudok mondani, hogy milyen is legyen az alkotmány. Az alkotmánynak garantálnia kell az intézmények stabilitását, a demokráciát, a jogállamokat, alapvető emberi jogokat, a kisebbségek védelmét, és a kurd kérdésnek a megoldása is egy nagyon lényeges kérdés, ö, probléma, amit meg kell oldani. Nagyon lényeges az, hogy egy átlátható, nyitott, ö, tulajdonképpen a, ö, az NGO-kat és a civil társadalmat is bevonó hosszú folyamat legyen, amíg Törökország eljut majd oda, hogy új alkotmánya legyen. A pedig, ami pedig az ön kérdését illeti, elnök úr, hát hezitálok, hogy hogyan is válasz, válaszoljak, mert egy nagyon át összetett kérdésről van szó. Tagjelölt ország, tagjelölt ország, akivel tárgyalásokat fog, ö, ö, ö, folytatunk. Nem túl jól haladnak egyébként a tárgyalások, igaza van, hiszen számos olyan kérdés van, amelyeket nem sikerült megoldani, de a lehetséges forgatókönyv ugye már mindenki előtt világos, és Füle úr a most igen nehéznek tűnő epizódot igyekszik áthidalni. Jó, a legfontosabb az lenne, és hát ez is a, a célunk, hogy újra felvegyük a csatlakozási tárgyalások fonalát, visszatérünk a klasszikus eljáráshoz, megnyitunk, majd pedig lezárunk fejezeteket, hogy ez meddig fog tartani, hát ezt nem tudom most elmondani, és nem is kívánok erre kommentál, kommentálni. Végezetül pedig, amelyet az állandó képviselők fogalmaztak meg, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, Bosznia és Hercegovina, valamint Albánia, képviselői, semmi olyan nincs, és nem hangzott el, amivel nem értenék egyet. Azt hiszem, hogy ezek az elhangzott megfigyelések összecsengenek azzal, amit mi megállapítottunk a jelentésünkben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Elnök úr, főtitkár úr, köszönöm szépen ezt az összefoglalót. Amit összegzésként elmondott, és amit Kukár úr, Van den Brande urak, valamint számos képviselő is egybehangzóan elmondott, mindezek a, zállásfoglalások gyakorlatilag egy dolgot húztak alá. A három pont, amelyet ön az expozéjában döntő kritériumnak nevezett, szólásszabadság, média, pluralizmus, véleményszabadság, illetve a kisebbségek védelme, és itt a szexuális orientáció alapján kisebbségekre is gondolok, valamint azon üldözött személyek védelme is, amelyekkel leginkább a Balkánon találkozunk, tehát akik a lakhelyüket kénytelenek voltak elhelye, elhagyni. Ezek olyan elemeket képviselnek, amelyek gyakorlatilag egyfajta vezérmotívumként végig húzódnak a tárgyalásainkon. A legnagyobb országa való kapcsolatunkban, a, és itt Törökországra utalok, egy nagyon lényeges ország, és a tárgyalások során, amelyet, amelyeket folytatunk Törökországgal, ugyanúgy sarokpontokat képeznek ezek a problémák. A legnagyobb kihívások megint csak a jogállamiság, tehát egy olyan jogrendszer megléte, amely fair bírósági tárgyalásokat tud biztosítani, megfelelő jogi keretet garantálva a korrupció leküzdésére is, azaz egy olyan atmoszféra megteremtésére, amelyel a korrupciót preventív módon meg lehet előzni. És itt nem csak arról van szó, hogy megfelelő törvényekre van szükség, hanem arra is, hogy milyen a hangulat, a közhangulat egy-egy országban. Hiszen azok az országok, ahol egy átmeneten estek át, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a lakosság már ne fogadja el a korrupciót, tehát ne csak papíron legyenek érvényesek a törvény szövegei. A szervezet bűnözés leküzdése is egy nagyon fontos prioritás, hiszen nem nemzeti aspektusai vannak csupán a szervezett bűnözésnek, hanem ezek nagyon is nemzetközi kérdések, úgyhogy ezeket meg kell oldani az egyes tagos, tagjelölteken belül, illetve azok között is, főleg amikor majd kapcsolatba kerülnek és az EU tagjaivá válnak. Megfelelő törvényhozással itt sok sikert lehet elérni, Számos együttműködési forma létezik, e tekintetben a regionális együttműködésre utalnék, de az tagjelölt országok közötti, illetve az EU-val való együttműködést is aláhúznám. A közigazgatási reform, még ezt is kiemelném, lényeges annak a biztosítása, hogy az igazgatás, a közigazgatás működőképes legyen, hiszen ez dönt arról, hogy majd az egyes törvények mennyiben ültethetők át a gyakorlatban, mennyiben végrehajthatók. Hiszen a közigazgatás biztosítja majd azt is, hogy az EU-s jogszabályok érvényesüljenek. Zárásképpen szeretném még eh, azt a gondolatot megragadni, és azt folytatni, amit a főtitkár úr az elején mondott, eh, hiszen vannak területek, amelyekre sokkal jobban oda kell figyelnünk, és itt a nemzeti emberi jogi szervezetekre és az NGO-kra hívnám fel a figyelmet. Ott, ahol ezek a szervezetek jól működnek, tulajdonképpen saját tapasztalataikra támaszkodhatnak, és ezekből mi is tanulhatnánk. Azon esetekben is azonban, ahol ezek a szervezetek még nem elég fejlettek, fontos, hogy őket támogassuk a párizsi kritériumok alapján. mert a pozitív példa a legjobb példa. Az emberi jogok területén a bevált gyakorlatok kihatnak a partnerországokra is, és ezért szeretném még egyszer aláhúzni, hogy milyen fontos az együttműködés. Az ombudsmannal, az Európai Uniós ombudsmannal, illetve az ombudsman és az egyes tagjelölt országok és országok ombudsmanjaival. Ezek a kontaktszemélyek nagyon-nagyon nagy értéket képviselnek, hiszen rajtuk keresztül lehet biztosítani azt, hogy az emberi jogok és a kisebbségek védelme valóságá váljon, és előrelépést tapasztalhassunk ezen a területen. Ezzel a napi rendi pontot lezárhatjuk, és köszönetet mondanék a főtitkárnak, Vandenbrander úrnak, és minden más hozzászólónak is, akik részt vettek ebben a vitában. Köszönöm szépen, akkor térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ez a 2011. éves évi, éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Unióban. az Európai Unió e területen érvényesülő politikája is témája majd ennek a beszámolónak. Yes, to go to the Devon meeting for okay, a vote okay. when he comes back. Thank you very much. Thank you. Very present. <clears throat> Welcome, nice to see you. Look, it's my pleasure. How Wish you <laughs> all the best in your work in Committee of Region. Yes. so, see you. See you. E, proszę Państwa, e, staram Tisztelt kollégák, arra törekszünk, hogy visszatérjünk ahhoz a bevált jó gyakorlathoz, amely kialakult, méghozzá a 2010-es jelentés, amikor elkészült az emberi jogi jelentés. A plenáris vitát majd nem sokára megtartjuk, és decemberben lesz tehát a plenáris ülés, és decemberben fogadjuk el ezt a jelentést. Tehát a 2011-es jelentést rá egy évre decemberben, idén decemberben fogadjuk el. Itt van tehát az éves jelentés. Ez természetesen reakció, válasz a korábbi jelentésre, és az Európai Parlamentnek itt lehetősége van az emberi jogokkal kapcsolatos álláspontját egyértelművé tenni. Az emberi jogok témája nagyon nagy jelentőségű, fontos az is, hogy koherensek legyünk minden emberi jogi jelentésnél. Danskins úr, az egyes frakciók álnyék előadával találkozott Strasbourgban. Remélem, hogy nagyon pozitív eredménye zárultak ezek a tanácskozások. A titkárság arról tájékoztat, hogy megállapodás született minden témában, minden kompromisszumos indítványnál, de most megadom a szót Donskis úrnak. Donskis úr, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyra értékelem a kollegiális szellemet, nagyon is gyümölcsöző tapasztalat és eszmecserékre került sor, kiváló módosítókkal. valóan ilyen érzékeny témával kapcsolatban sosem készül egy tökéletes dokumentum, ezért nem győzöm ismételni, hogy nagyon fontos az, hogy kollegiális szellemben, az együttműködés szellemében működjünk együtt. Ez történt a Strasbourgi plenáris ülésen, az elnyek eladókkal folytatott tárgyalás egyik fénypontja volt az éves munkásságomnak, és széles körű konszenzusra jutottunk a kompromisszumokkal kapcsolatban is. Köszönöm tiszta szívből a kollégáimnak, ki kell emeljem, hogy minden kompromisszumot minden frakció támogatott. És hihetetlenül hálás vagyok mindenkinek, a néppártnak, az Aldénának, a Zöldeknek, a Góenek, a Szociáldemokratáknak, az ECR-nek, minden, minden politikai frakció gazdagította ezt a jelentést. Egy kivétel van, a 25-ös kompromisszum, ha megengedik, a 25-ös kompromisszum van a figyelmüket, egy ALDE kollégától származik, egyáltalán nem ellentmondásos, ha idézzem a 25-ös kompromisszumot, amikor az internet hozzáférés hozzájárul az információhoz való hozzáféréshez, a sajtószabadsághoz, gyülekezés szabadsághoz, szólásszabadsághoz, gazdasági, kulturális fejlődéshez, ahol az emberi jogokat védeni kell az EU által, online és offline. Itt megállok. Azt kell mondjam, hogy ez a megfogalmazás, az online-offline problémásnak tűnt. Én szerintem pedig nem ellentmondásos. Ez az egyetlen kivétel, mert eddig, mint említettem, minden kompromisszumot, minden frakció támogatott. Ahogy már többször kiemeltem, a cél az, hogy legyen egy igen fókuszált, éles szemű jelentés, el kell kerülnünk az ismétléseket. A módosítók üdvözlendők, de nagyon fontos a fókuszálás. Stratégiai dokumentumról van szó ugyanis. Azt kell mondjam, hogy több kompromisszum készült a vallásszabadságról. Ezek nagyon fontosak voltak számunkra, és az emberi jogok és a gazdaság kapcsolatával kapcsolatos módosítók és igen jelentősek. Azt kell mondjam, hogy mostanáig azt hiszem, nagyon is boldog voltam jelentéstevőként, mert nagyon is kollegiális, kollektív erőfeszítés eredménye ez a koherens, erős, stratégiailag fontos dokumentum. És számítok a kollégáimra, és köszönöm szépen az együttműködésüket, számítok az önök támogatására, számítok arra, hogy önök támogatják ezt a dokumentumot, azt hiszem ennyit tudok mondani, nagyon szépen köszönöm ismét. Elnök. Köszönöm szépen. Tanszkis úr. Most pedig az árnyék előadó. Nem látok egyet sem. Meg akartam kérdezni a véleményüket. De, de Kaiser asszony szót kért. Tessék, megadom a szót önnek, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek Leichtfried úr nevével szólok, aki nem tud itt lenni, és odaadta a megjegyzését. Nem vagyok el oda, ha megengedik, akkor nevében szólok. Először is eh, Jörg Leichtfried nevében és magam nevemben is eh, Danszkész úrnak gratulálok jelentéséhez, kiváló jelentés szerintünk, és azt hiszem jelentéstevőként helyesen fogalmaz, amikor a kollegiális szellemről beszél, hiszen kollegiális feltételek vagy körülmények között működtünk együtt. A frakciónk részéről nagyra értékeltük ezt az együttműködést, kollegiális együttműködést. Lightfree kolléga úgy gondolja, a 404 módosító, hát az emberi jogok általában sok módosítót váltanak ki, de végül is 26 nagyon jó kompromisszumban torkoltak és ezek a kompromisszumok feltétlenül a többség által támogatása lennek. Jörg Lightfried öt pontra szorítkozik, ha megengedik, ezeket röviden összefoglalnánk. Az első pont úgy gondolja, hogy a mi emberi jogi politikánk megerősítendő továbbra is, és nagyon fontos az, hogy egy hangon szólaljunk fel, világosan fogalmazzunk az emberi jogokkal kapcsolatban. Ami gyengít minket, az a divergencia, az álláspontok eltérése a tagállamok között. A második pont, amelyet kiemel Jörg Lightfried, az az, hogy jól használjuk fel a kereskedelmet. A kereskedelmet használjuk fel, és felhasználhatjuk különböző értékek elősegítésére, például a kollektív um, szerződéses kérdéseket illetően, a, aztán a gyermekmunka kapcsán is, a diszkrimináció kapcsán is lehet um, valamit tenni. Harmadik pont. Hivatkozik Jörg Lightfried az autoritár, rendszerekre, ismertünk éneket a múltban, szomszédsági politikánkban, Egyiptomban, Szíriában még mindig van, Líbiában is volt, és egy módosítót nyújtott be, amely az exportok szigorúbb ellenőrzését illeti a kettős felhasználású termékek esetében, hiszen ezek a kettős célú, vagy kettős felhasználású célú termékek az emberi jogok lábbal tiprására is alkalmazhatóak. Aztán végül is, ami a vallási intoleranciát illeti és a diszkriminációt a különböző országokban, emlékezteti a tagállamokat arra, hogy véget kell vetni a vallási intoleranciának, és mindenfajta mm, intoleranciát el kell ítélni, a szexuális, a fai mm, és egyéb alapú megkülönböztetéseket. Külön szól a nők jogairól, a gyermekek jogairól. Nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Nagyon fontos, hogy véget vessünk a nemi szervek csonkításának, a becsületbeli gyilkosságoknak, a szelektív abortusznak és a kényszerházasságoknak. Részemről hozzátenném, hogy nagyra értékeltem két dolgot Tonszki szó jelentésében, olyan aspektusokat, amelyekkel már foglalkoztunk más jelentésekben, és hogyan, milyen Mm, demokratikus nyomás lehet gyakorolni a választások kapcsán vagy során. Nagyon fontosak a választások, de amit kiemeltünk, és amire már emlékeztetünk, hogy valóban fontos, hogy a választásokat mindig egy follow-up kövesse. Valóban nagyon fontos Hát, hogy hogy is lehet végrehajtani ezeket az utó ellenőrzéseket? Én azt gondolom, hogy plenáris ülésen, én majd egy módosított benyújtok ezzel kapcsolatban, a parlamentnek magára kell vállalni ezt. És csodálkozom, hogy néhány országban, ahol jártunk, például vannak külön megbízottak, vannak helyi delegációk, de a parlament szerepe ebben nem egyértelmű. Azt hiszem, hogy itt hiányzik valami. Én egy második pontot is említenék, ahol gratulálok Panszkis úrnak, hiszen foglalkozott az emberi jogi záradék kérdésével. Nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a záradékkal, nem is utoljára, de azt hiszem, hogy ez annyira törékenyé, sérülékenyé tesz minket ez a záradék, ez egy ilyen kvázi kötelező gyakorlat ezen záradék odatétele. De hát eh, igazából nem alkalmaztatjuk. Ugye azon országokra irányulnak ezek az áradékok, nem a legrosszabbakra, hanem a legtörékenyebbekre, amelyek nem eh, képezik részét egy stratégiai partnerségnek. Azt hiszem, hogy ez egy nagy gyengeségünk. Tehát eh, Föl kell tenni a kérdést, hogy mennyire hatékony egy ilyen záradék. Ön uram nagyon jól helyezi el ezt a jelentésben. Hát szorítok azért, hogy tényleg ne uh, wishful thinking legyen, és ne kelljen jövőre megint elővenni ezt a kérdést. Nem szabad ilyen vakon, uh, vagy kvázi uh, szemet hunyva uh, eljárni, nem hiszem, hogy ha szemet hunyunk az emberjogi problémák felett, ez sem nekünk, sem az érintett országnak nem szolgálja érdekét. Ez egy kiváló jelentés, kiválóak a kompromisszumok a 404 módosítóból. 404 módosítóból azt hiszem, hogy a jelentés kiváló, abból látszik, hogy a parlament nagyon is szorosan követi nyomon ezt a kérdést, hogy ennyi hát. módosító készült, hogy ilyen kiváló jelentés. Köszönöm szépen, Kukán úr. Most pedig Kukán úrat kérem meg, hogy szóljon hozzá. Egy általános megjegyzés mondja Kukán úr, hogyha itt arról tárgyalunk, hogy elfogadjunk egy ilyen dokumentumot, mint ez itt, ez egy stratégiai jellegű alapdokumentum, ennek csak akkor van értelme, hogyha egy túlnyomó többségű támogatást élvez a képviselőktől, mert egyébként nem lesz elég fontos. Itt ezt hallottuk egyébként az előadótól is. csak hogyha túlnyomó többséggel tudjuk elfogadni a dokumentumot, akkor erősítjük az európai intézmények szerepét abban, hogy emberi jogi területen javítsunk a helyzeten. Ez egy jó megközelítés, egy kísérlet, és azt gondolom, hogy Kosuznik, Kozsuznik úr és a többi árnyék előadó is jó munkát végzett. A lényeg, hogy odafigyeljünk erre a témára. Azt gondolom, hogy mindenképpen nagyra kell tartanunk, ahogyan vezette és megírta ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Egyetlen dolgot szeretnék én is felvetni egy kompromisszumra szeretnék röviden kitérni. A hetes módosítóról beszélünk, ahol nevet változtattam. Litván és lengyel nevekről van szó. Egy 2010-es jelentésből indulunk itt ki, és ez a jelentés is megemlíti a e neveket az Egyesült Királyság és Franciaország ellenállását, és emiatt az EU nem tudott csatlakozni az emberi jogi egyezményhez. Ami aztán vitákat okozott az albizottságon belül is. Richard Howitt volt a jelentés készítője, akkor én árnyék előadóként működtem közre, több más kollégával együtt úgy döntöttünk aztán, hogy itt konkrét országokat nem akarunk megnevezni, kijelölni. Természetesen a legjobb gyakorlatok példáját is szem előtt kell tartani, Egyébként további módosítót nem tudnak előterjeszteni, azt hiszem a határidő leje. Nem, holnap, holnap van a határidő, bocsánat. Aztán szavazás is lesz a külügyi szakbizottságban. Vagyis most szeretnék az előadóhoz fordulni azzal, hogy a 2011-es jelentésből kiindulva a jó gyakorlatot megőrizzük. Most pedig az Európai Bizottság képviselőihez fordulok. Mr. Michel Svede úr. Parancsoljon. A bizottság képviseletében. Kicsit vonakodtam, a külügyi szolgálatot képviselem, nem a bizottságot. Az én hibám volt. Igen, tehát természetesen teljes mértékben együttműködünk az Európai Bizottsággal. Külön hozzászólást nem készítettem elő, csak annyit tudok elmondani, és szeretnék elmondani, hogy nagy mértékben távogatjuk ezt a megközelítést, amit Domszki úr alkalmazott. Ez egy fókuszált, áramvonalas szöveg és itt vannak a kompromisszumos módosítások, itt nehézségeink vannak, az, de meg fogjuk ragadni a lehetőségeket. Egy dolgot szeretnénk kiragadni. Nem láttuk a szöveget, a szólásszabadság online-offline kérdésében szeretnénk hozzászólni. Azt gondoljuk, ez nem lehet problémás ez a szöveg, mert a cselekvési terv 24. pontja, amely az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozik, és ezt a tanács elfogadta júniusban. Tehát az ottani szöveggel élünk. Minden esetre nagy örömmel várjuk a kompromisszumos szöveg elkészültét. Köszönöm szépen Svan úrnak, aki a külügyi szolgálatot képviselte. Most pedig Domszki úrhoz fordulok. Újra szót kér? Nagyon röviden. Köszönöm, elnök úr. Valóban, amit kollégák elmondtak, ez, ez egy nagyszerű dicséret számomra. Én is annyit tudok elmondani arról, hogy valamennyien az árnyék előadók, a kollégák úgy gondolták, hogy helyesen járunk el. Itt nem csak az előadóról van szó, amikor egy jelentést kell készíteni, azt gondolom, hogy az erőfeszítéseinkkel egy irányba húztunk, egyetértettünk, hogy szükség van egy EU szakpolitikára az emberi jogok területén, és ebben az alapvető törekvésünkben egyetértünk. Az egyetlen részlet, amit, amire felhívnám a figyelmet, a hetes módosító, ön is említett ezt, egy parlamenti árnyék előadott Tolkicsek úr már beszélt erről, és eredetileg nem akart én megbélyegezni senkit, semmiféle konkrét szomszédot, Lengyelország vagy Litvánia, tehát én igazából Litvániról akartam beszélni, mert az én, tehát mi követtünk el Litvániában hibákat, ez, ez nagyon fontos, hogy higgyel, el, ezt akartam elsősorban. Tehát Litvánia volt az, akit meg akartam nevezni, ahol hibákat követnek Úgy gondolom, a hozzászólások, a megjegyzések, amelyeket hallottam, nagyon fontosak és inspirálók, erősítik a megközelítésem, meggyőződésem, hogy ez egy olyan lépés, amelyet meg kell tennünk a helyes irányba, hogy meghallgassanak bennünket az egész világon. Köszönöm szépen. ha jól értem, nem kívánja megváltoztatni vagy módosítani a szövegnek ezt a részét. Eddig meggyőződésem volt, hogyha ezt megvi- hogy ezt megvitattuk az összes árnyék előadóval, és Tokis úr természetesen érveit hallottam, és hát komoly vitát folytattunk. Valóban, elnök úr, Tokis úrnak voltak kételjei, de egy olyan közös pontra jutottunk, pozícióra jutottunk, hogy ez nem jelent megbélyegzést egyetlen ország esetében sem. Az elején fogva a szöveg államokkal foglalkozott Lengyelország, aztán Litvánia, és utána azt mondtuk, hogy ne, hogy nem említjük konkrétan a Lengyelországot és Litvániát, a, csak egyes hibákra szeretnénk felhívni a figyelmet. E, csak bízni tudok abban, hogy ez elegendő önnek ez a módosítás. És azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt, hogy e, hogy általában nem akarunk egy országot elítélni, egy államot elítélni. Mi azt akartuk, hogy technikai hibákról beszéljünk, amiket e, köztisztviselők követtek el, és ezekre akartuk felhívni a figyelmet és ez a jövő érdekében történne. Nem azért, hogy megszégyenítsük őket. Értem az ön szándékait, bár nem értek egyet ezzel a megoldással. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben nem értünk egyet. ami megtörtént, annak nem kellett volna megtörténnie. Itt nem kellő érzékenységgel közelítettek azok, akik figyelmetlen léptek fel, nem elég óvatosan kezelték az információikat. A mérlegelés lehetőségét jobban kellett volna alkalmazni. Itt eh, olyan emberekről beszélünk, akik emberi jogokért harcoltak az ellenzék érdekében, dolgoztak és az emberi jogokat képviselték. Most eh, ezek eh, az emberek most aránytalan elnyomással, szigorúsággal szembesülnek. Litvánia és Lengyelország esetében beszélünk két ilyen kormányról ők azok, akiket megemlítettek, és büntetést alkalmaztak azon emberekkel szemben, akik ebbe a helyzetbe kerültek. Vizsgálni kezdték az egész helyzet morális oldalát, és ez és azt vitatták, hogy hogyan is jött létre, hogyan alakult ki ez a helyzet. Minden esetre Bizonyos lépéseket megtettek, amiknek a célja, hogy kompenzáljanak azért, hogy kártérítsenek azért az erkölcsi kárért, amit egyesek okoztak. A vita ezen részét most lezárom, tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a mai vita után, miután a jelentést megvitattuk, szavazásra kerül a sor a külügyi szakbizottságban, utána a plenárison, decemberben, tehát decemberben kerül sor szavazásra, és az éves jelentést ott fogadják el, ez egy hagyományos munka. A Szakarov díjról is beszéltünk ma. Ezzel lezárom a hatodik napi rendi pontot. pillanatnyilag Tavares úr nincs a teremben. Ő a hetes pont felelőse. Weider asszony viszont kész arra, hogy beszéljen, és megváltoztatjuk a napi rendet. Ezért aztán kérem meg, hogy a pénzügyi és gazdasági válság hatásairól beszéljen az emberi jogokra. Talán ezt a dokumentumot kéne először megvitatnunk, a jelentés pillanatnyi státuszáról beszéljünk, csak angolul született meg egyenlőre, de nem sokára meg lesz a fordított anyag is. December 6-án van alkalmunk arra, hogy az összes nyelvi változatról tárgyaljunk. jövő évben, januárban kerül elfogadásra a külügyi szakbizottságban január 31-én, aztán márciusban úgy gondoljuk, hogy a plenáris elé kerül. Most pedig Figyel asszony. Thank you very much, Cheers. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel nem sok kollégát látok itt a teremben, azért ez nem tart vissza attól, hogy elmondjam a jelentést. A pénzügyi és gazdasági válság emberi jogokra gyakorolt hatása címe a jelentésemnek, és ebben gyakorlatilag egy új témával foglalkozom, ami a DROA albizottság számára tulajdonképpen új terep. Ezért is töltött el örömmel, hogy én lettem a jelentéstevő, a téma felelőse, és nem voltam abszolút csalódott, mert nagy kihívást jelentett, és érdekes volt ez a feladat. Új vizekre vickéltünk, tehát én azt javasoltam, hogy eh, júliusban legyen egy meghallgatásunk, és az Emberi Jogi Albizottságnak számos tagja részt is vett ezen. Aztán ugye mm, csak szeptemberben ülhettek össze a szakértők a meghallgatásnak az eredményeinek az összegzésére, hiszen nyári szünet volt, aztán szeptember-októberben megszületett az előkészületek után a munkadokumentum. Remélem, hogy lesznek olyanok, akik véleményt fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. E-mailben is elküld megkaptuk a dokumentumot, és hát várom, hogy majd irányomban, írásban és szóban is megfogalmazásra kerülnek majd megjegyzések. Nos, a gazdasági és pénzügyi válság tulajdonképpen minden régiót és minden embert érintett, mégis a harmadik országokban érezhető hatását vizsgálja ennek a válságnak az én jelentésem. A legkevésbé fejlett, illetve a fejlődő országokra koncentráltam. Emlékezzünk csak arra, hogy hogy ez az, amire koncentráltam, tehát a majd a, a módosítók benyújtásakor ezekre az országokra koncentráljanak. Az export csökkent, ezek, ezen országok vonas, vonatkozásában ugye csökkent a fizetőképességük, nőtt az adósság, és a pénzügyi támogatás lehetősége is csökkent mindez pedig kihatása van az emberi jogokra is. Fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy a gazdaság és pénzügyi válság eh, kéz a kézben jár számos más válságokkal. Gondolok itt az energia, a társadalmi és az élelmiszer eh, ellátásbeli válságokkal. A legfontosabb gyakorlati megállapítások szerint ezek az összefüggések kihatással vannak az emberi jogokra is nem lesz nyilván megoldás arra, hogy fenntartható és befogadó ö, gazdaság és kölcsönös kereskedelmi kapcsolatok nélkül megoldjuk az emberi jogokat. Fontos, hogy javítsuk a munkafeltételeket, az életminőséget javítsuk, és ezáltal az emberi jogok kiteljesedjenek. Ezért biztatom a fejlődő országokat arra, hogy használják ki a kereskedelmi preferenciákat, amelyeket az EU kínál a GPS rendszer keretében. A GPS Plus éppen ezt célozza, hiszen a gazdaságokat kívánja előmozdítani. Hogyan lehet akkor ezt a válságot megoldani? Nyilván ez nem csak gazdaság, politikai kérdés, hiszen a gazdasági fejlődést az oktatásba, illetve hát nyilván a gazdaságba való beruházásokkal lehet előmozdítani. A válság indulása óta 2008-tól kezdődően az általános iskolai végzettséget szerzőknek a száma nőtt, viszont nagyon sokan kiszorulnak a, az alapvető oktatásból. Sajnos, hogy az oktatási büdzsé is csökken, és ezzel nőni fog azoknak a száma, akik nem tudnak általános iskolába járni, semmilyen munka, munkához való képzettséget, szakképzettséget sem. Milliós nagyságrendű az 5 és 14 éves korú gyerekek közül azoknak a száma, akiket munkára kényszerítenek. A kormányok a válság leküzdésére arra kellene, hogy koncentráljanak, hogy kiknek a jogai a legsérülékenyebbek. Kik azok, akiket legjobban érint a válság? Több mint egy milliárd embert érint a Fejlesztési Bank szerint a mély szegénység, akiknek kevésebb, mint egy dollárjuk van naponta. Aztán a foglalkoztatási ráta 200 millió, a foglalkoztatás nélkülieknek a száma 200 millió, ami 2008 óta 27 millióval nőtt. Ebben a kontextusban a legnagyobb aggályom az, hogy itt a legsérülékenyebb társadalmi csoportok, mint a nők, a gyermekek és az idősebbek, azok, akiket érint a válság. Több politikai iránymutatásban is hangsúlyoztam azt, hogy ezeket a legsérülékenyebb csoportokat kellene a fókuszba helyeznünk. A jelentésemmel arra kellene koncentrálnunk, hogy a kormányokat kötelezzük arra, hogy minden körülmények között, még nagyon komoly gazdasági válságok közepette is, figyeljenek oda és védelmezzék ezeket a sérülékeny csoportokat, mindenki számára biztosítva az egyenlő jogokat, azokat is, azokat is akik szegénységben élnek. A szociális védelmi, társadalom, szociális védelmi eszközök mindenki számára nyitottak kell, hogy legyenek, azonban a, védelem biztosításon túl nyilván a jobban keresőket nagyobb terhekre is lehetne kérni. A villamosáramhoz, az energiaforrásokhoz való hozzáférés egy nagyon fontos kérdés. Számos csoportot érintenek ezek a magánszemélyektől egészen a mikro- és kisvállalkozókig. A bilaterális és multilaterális támogatási eszközök egy jó lehetőséget biztosítanak a megoldásra, de a politikák közötti koordináció és koherencia is nagyon lényeges annak érdekében, hogy az EU külső segítség nyújtása valóban hatékony legyen. Az, hogy most újra arra for, fókuszálunk, hogy a, az eddigi eszközeinket hatékonyabban használjuk föl, ez helyes az emberi jogok előre mozdítása nagyon lényeges a legszegényebbek és a sérülékeny csoportok vonatkozásában, erre most már mindenki odafigyel, és a kormányok is így tesznek. Biztosítanunk kell azt is, hogy az emberi jogok az Európai Uniós politikai kezdeményezések eh, között szerepeljenek. Lambrinidis úrnak nagyon fontos a feladata e tekintetben de végrehajtási mechanizmusok is szükségesek ahhoz, hogy a végrehajtásnak a monitorozása biztosítsa az emberi jogi záradékoknak a teljesülését, amikor például kereskedelmi megállapodást kívánunk kötni. Van egy kezdeményezés, amelyet az ENSZ külön megbízottja karolt fel az élelmezéshez való jog kapcsán, a fejlődő országokban, és itt egy globális alap is létrejöhetne a globális védelem érdekében. A globális tranzakciós adóra utalnék meg, amely lehetne egy innovatív fejlesztési, illetve finanszírozási mechanizmus, hogy a gazdasági és társadalmi jogokat előre mozdítsuk a fejlődő országokban, ha erre fordítjuk a befolyó eszközöket. Úgy gondolom, hogy a végleges dokumentum még nem lesz végleges, hiszen a válság tovább tart, minden napunk a is tapasztaljuk ezt, és a DROA a jövőben is kell, hogy koncentráljon erre a témára, gondolok itt elsősorban a regionális különbségekre. Nincsenek megfelelő adataink a regionális különbségek tekintetében, úgyhogy a jövőbeni DROA jelentések erre is oda kellene, hogy figyeljenek, és ezt kellene jobban ők. Ennyit szerettem volna itt előjáróban mondani. A munkat dokumentum mindenkinek megvan, úgyhogy várom a kommentárokat, hozzáfűzéseket, hozzászólásokat, ha nem is ma, akkor talán egy kicsit majd később. És ahogyan mondtam, az értékes hozzászólásaikat is bele fogom foglalni majd a végleges dokumentumba. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, Vajdere asszony. Nem tudom, hogy van-e további hozzászólás, kérdés az első expozit követően Vajdere asszony részéről. Úgy tűnik, hogy nincs vagy pedig Michael Swart esetleg igen, ő szót kér az Európai Külügyi Szolgálattól, parancsoljon. Yes, I... Köszönöm szépen, elnök. Igen. Nem volt hivatalos nyilatkozatom, amivel készültem volna. Megkaptuk a jelentéstervezetet, és jelenleg vizsgáljuk. Van egy előzetes megjegyzésem azonban, egy ponttal kapcsolatban, úgy gondoltuk, hogy fontos szerepet játszhat a jelentésben. Az Európai Külügyi Szolgálatban is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mert mint azzal, hogy mi a helyzet az emberi jogok helyzetével, amikor 2015-ben lejárnak a millenniumi fejlesztési célkütőzésekkel kapcsolatos programok. Azt hiszem, ezen el kellene gondolkozni, mert jelenleg éppen ebbe a folyamatba kerülünk bele, tehát most kell felülvizsgálnunk a millenniumi fejlesztési célokat. Szerintem ezt a gondolatot is bele kellene építeni a jelentéstervezetbe. Köszönöm szépen! Igen, erről majd elgondolkozunk. Köszönöm szépen. Van esetleg további hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs. Köszönöm szépen, Vájdere asszony köszönöm az előadást, köszönöm, hogy előre hozta ezt a jelentést. Nem hogy megengedte, hogy előbb tárgyaljuk. Hát eh, banalitásnak tűnik, hogy a válság idején a gazdagok gazdagabbá, a szegények szegényebbé válnak. A válság mindig azokat sújtja, akiknek amúgy sincs semmiük, vagy nincs sok mindenük. A nehéz helyzetben lévő embereket sújtja a válság, a legalacsonyabb egyfőre jutó jövedelemmel bírókat sújtja a válság. Azokat, akik olyan területeken élnek, ahol nem fejlett a gazdaság, nagyon gyakran azok az állampolgárok is sújtottak, akik nagy családosok, és ahol súlyos sorscsapásokat tapasztalnak, munkahelyüket veszítik el, vagy hasonlót tapasztalnak meg. A jómódú országok ilyen válságokban képesek reagálni, fellendíteni a munkaerőpiacot, támogatják az állampolgárokat, mégpedig kormányzati és nem kormányzati szervek segítségével. Néha a pszichológiai támogatásra is szükség van ennek is van szerepe. Nem csak gazdasági és pénzügyi támogatási intézkedések segítenek. Aztán még egy megjegyzéssel élnék, amely összefügg egy olyan témával, amelyet az Európai Parlamentben meg fogunk még vitatni, méghozzá a biogazdaság kérdését említenék. Az Európa 2020-as stratégiából idéznék. Itt a klímaváltozásról van szó, és az energia szolgáltatási rendszer átalakulásáról. Szeretnénk elérni, hogy az energia 20%-a megújuló energiából származzon. Kiderült, bebizonyosodott az, hogy a legújabb tanulmányok arra mutatnak rá, hogy ami az kukorica alapú üzemanyagok termelését illeti, hát ezzel a kukorica ára 60%-kal nőtt. Nyilván ez kihat az élelmiszerhez való hozzáférésre is. A klímahelyzet, a klíma körülmények részben öm, hozzájárultak az élelmiszerárak növekedéséhez, nagyon sok országban szárosság volt, ez még a válságot még súlyosbítja. Tehát alapvető igényeket kell kielégítenünk, az élelmiszer ellátás egy ilyen alapvető igény, nagyon fontos tehát az élelmiszerekhez való hozzáférés, több különböző tényező játszik szerepet, amelynek van hatása a válságra, és ezek az emberi jogokat veszélyeztetik válságos időben. Még egyszer köszönöm szépen ezt az előadást. Decemberben további vitát folytatunk majd erről a témáról majd januárban, majd márciusban a plenáris ülésen fogadjuk el ezt a jelentést. Tavares úr jelen van. Nagyon sok a bizottságunk tagja, tagja a DEVE bizottságnak is. A DEVE bizottságban párhuzamosan szavazások zajlanak, ezért kellett sok képviselőtársunknak elhagynia ezt az ülést, hogy szavazni tudjanak a Deve Bizottságban. Csak magyarázatképpen szerettem volna elmondani, ennek köszönhető, hogy ilyen kevesen vannak jelen a képviselők. Most pedig rátérünk a hetes pontra, öné a szó. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado a todos os colegas.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 felülvizsgálatával foglalkozik ez a jelentés, és a DROA szakbizottság természetesen ezt a kezdeményezést és azt a tényt is üdvözli, hogy a szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Sajnos néha valóban az a helyzet, hogy jelentések és vélemények egy időben kerülnek a napirendre, van, amikor véleménykülönbségek ütköznek, de Svenzon úr jelentése kapcsán ez nem helyes megállapítás, ez nem így van. A mi albizottságunk és a fejlesztési szakbizottság úgy tűnik, hogy ugyanabban a hajóban ül, ugyanazt a véleményt képviseli, és tulajdonképpen semmiféle kritériumot, kritikát nem tudok megfogalmazni Svensson úr jelentésére vonatkozóan. Sokkal inkább úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hozzájárulás a munkánkhoz, és úgy vélem, hogy pozitívan egészíti ki a saját munkánkat. A fejlesztési bizottság nagyon jól dolgozott, tehát egyetértek vele a tekintetben is, amit megfogalmaztak a deve módosítókban, a mi szövegünkre vonatkozóan. Tehát tulajdonképpen a szavazási listán minden pontban egyetértek, teljes mértékben egyezést látok, és azok a kollégák, akik korábban már Elolvashatták a Fejlesztési Bizottságnak a véleményét, nem is látom egyébként itt Szenzon urat és a többi kollégát. Az ő számukra szeretném gyorsan elmondani, miről is van szó, ha nem is részleteiben. Úgyhogy összefoglalva, miről is van szó ezekben az állásfoglalásokban. Egyrészt annak szükségességét húzzák alá, hogy az Európai Uniónak fontos szerepet kell vállalnia abban a kérdésben, hogy az emberi jogokat előre mozdítsuk, ez teljesen egyértelműen szerepel az Unió napi rendjén. Ugyanakkor ebben az állásfoglalásban az is megállapításra kerül, hogy koherens módon kell eljárni az EU-nak. Mit jelent ez? Nyilván nem csak respektálni kell az emberi jogokat, hanem arra is szükség van, hogy proaktívan lépjünk fel, tehát kezdeményező módon fellépni lenne a lényeg. Az emberi jogok védelmezése nagy betűvel kell, hogy szerepeljen minden szövegben, és az Európai Uniónak ezt el kell várnia. Még egyszer aláhúzom a koherencia szükségességét, és a consistency tehát a, tényleg a, a konzisztenciát, az, hogy egy egységes módon alkalmazzuk a politikáinkat. Hiszen itt azért nem csak arról van szó, hogy az emberi jogok egyfajta adaléként szerepelnek más politikákhoz, és a DEVE arra utal, hogy az emberi jogi politika minden más Európai Uniós területen nagyon lényeges. Ide tartozik a jogállamiság, a pluralizmus és a harmadik országokban a demokrácia is. Mindez azonban nem elegendő az emberi jogok tiszteletben tartásához, és ezért vannak különböző eszközök arra, amelyeket az Európai Unió ö, állított fel, és a, olyan emberi jogi eszközökre gondolok itt, illetve fórumokra, mint például az Emberi Jogi Alapítvány. A DEVE szakbizottság szükségét érzi annak is, hogy sokkal intenzívebben, erőteljesebben és hatékonyabban kövessük nyomon az emberi jogi záradékokat hiszen e tekintetben egyértelműen hiányosságok kerültek megállapításra. Ugyanis ezeket az áradékokat nem ültetik át. Újra és újra azt kell megállapítanunk, hogy nem kerülnek kiegészítésre ezek a záradékok megfelelő és hatékony mechanizmusokkal, monitoring mechanizmusokkal. És ezért a harmadik országok tulajdonképpen nem érzik a kényszerét annak, hogy ezeket az emberi jogi záradékokat átültessék. Mit jelent ez? Hát azt, hogy az emberi jogi záradékoknak a szerepét nem tudjuk sajnos biztosítani, és nincs eszközünk arra egyelőre, hogy e tekintetben előre lépést érjünk el. Mindenkinek fel kell azonban hívni a figyelmét arra, hogy az emberi jogi záradékok mennyire fontos szerepet játszanak, hiszen ezek révén lehet javítani az emberi jogokat azokban az országokban, amelyekkel együtt kívánunk működni. Ha nem nincs előrelépés, akkor az idevágó egyezményeket, megállapodásokat nem lehetne megkötni. Tehát sokkal jobb lenne már az elején tisztázni és felülvizsgálni a záradékoknak a teljesülését, és utána megkötni a megállapodásokat. Erre kellene felhívni a bizottságnak a figyelmét is. Van természetesen javaslat az Európai Bizottság részéről erre vonatkozóan. Úgyhogy a DEVE álláspontját, illetve véleményét illetően ezt szerettem volna elmondani. Összességében a bizottság dokumentumában talán egyetlen hiányosságra hívnám fel a figyelmet. Miről van szó? A kereskedelem és az emberi jogok, valamint a vállalatoknak a társadalmi felelősség vállalása. Ezt nagyon sokszor megtárgyaltuk már bilaterális keretek között, illetve az árnyékjelentéstevő körében is, és mi magunk is elég nehezen tudjuk biztosítani azt, hogy a szöveg, amely most a kereskedelemre és a, az emberi jogokra vonatkozik, illetve hát a vállalkozásoknak a társadalmi felelősségvállalására, megfelelő megfogalmazásban kerüljön papírra. Úgyhogy ez az egyetlen hiányosság, amit meg tudtam állapítani a bizottság dokumentumára vonatkozóan. Mások is megállapították ugyanezt, a DEVE szakbizottságból is. Ebben a parlamentben az a benyomás alakult ki, hogy most nincs lehetőség arra, hogy az Európai Unió hatékony emberi jogi politikát állítson talpra. Nem lehet hatékony ez a politika, hogyha az európai vállalkozások az EU-n kívül gyakorlatilag cinkosává válnak az emberi jogsértőknek. Ez egy olyan téma, amit nem egyszerű megoldani, nem is lehet egyszerűen megoldani, és az Európai Parlamentnek nagyon hosszú utat kell megtennie azért, hogy a bizottság, a külügyi szolgálat és a tanácsot is meggyőzze arról, hogy egy ennyire fontos problémát meg kell oldani. Hiszen tudnunk kell, hogy a vállalkozások hogyan lépnek fel, hogyan cselekszenek, és a polgároknak is joguk van ahhoz, hogy az Európai Uniós polgároknak a centjeivel esetleg emberi jogsértéseket támogassunk és amennyiben ez így van, akkor a, az információhoz való joguk teljesülni, az, az, a polgároknak az információkhoz való joguk is teljesülniük kell. Hogyha ha vannak olyan európai vállalkozások, amelyek részeseik a jogsértéseknek, akkor erről tudni kell, politikai módon szankcionálni kell, jogi szempontból is megérdemelnék, hogy ezeket a vállalkozásokat elítéljék. És ez, ez ilyen egyértelműen nem szerepel leírva a bizottság, a DEVE szakbizottság szövegében. Mindazonáltal ez a terület számunkra nagyon fontos, már csak azért is, mert az európai vállalkozásokat támogatni kívánjuk, hiszen ezáltal is előmozíthatjuk a, az emberi jogokat. Elmondtuk már, hogy hol vannak hiányosságok, És végezetül szeretnék még egy pár záró megjegyzést tenni a holnapi szavazást, illetően az AFED-ben. Strasburgi ülésünkön volt egy találkozunk, ahol kompromisszumos módosítókat kívántunk megfogalmazni. És ott minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy a tisztelt képviselő társainknak a módosítóit itt az albizottságon belül figyelembe vegyem, és valóban kompromisszummá fogjam össze. Sokkal hatékonyabban kívánjuk alakítani az emberi jogokat, ezeket kívánjuk előmozdítani, ez a közös célunk, nem csak az Európai Unión kívül, hanem az EU-n belül is. És ez pedig azt jelenti, és ennek a jelentőségét nem győzöm eléggé hangsúlyozni, ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió belül is hatékonyabban kell dolgoznunk ezen a területen. Tehát a saját állásfoglalásainkat is végre kell hajtani. Amikor az emberi jogok témájában a sürgősségeket tárgyaljuk, majd pedig az idevágó rendelkezéseket akarjuk végrehajtatni, itt is sokkal hatékonyabban kell fellépnünk amikor a delegáció vezetők, illetve azok helyettesei tárgyalnak, rajtuk is számon kell ezt kérni. És így ezt szerettem volna. Még egyszer mondom, a megjegyzéseiket és a benyújtott módosítókat 18 kompromisszumos módosítóval sikerült összefogni, ezekről holnap szavazunk majd. Nincs most még semmiféle iránymutatásom arra vonatkozóan, hogy az egyes frakciók melyeket nem tudnák elfogadni ezen kompromisszumok közül. Lehet, hogy lesznek részenkénti szavazások, lehet, hogy lesznek szóbeli módosítók is. De összességében még egyszer mondom, minden egyes megjegyzést és módosítót igyekeztem figyelembe venni, hogy kompromisszumra juthassunk. Az a benyomásom, hogy mindez jól működött, úgyhogy köszönöm szépen végezetül a az együttműködést, a segítséget, a támogatást, azt is, hogy a kompromisszumos módosítókon együtt dolgoztak velem. És hogy meg is magyarázták az egyes módosítókat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy megértsem az egyes módosítók tartalmát. Azt gondolom, hogy döntő többséget fogunk kapni azon módosítókra, kompromisszumos módosítókra, amelyeket holnap szavazásra bocsátunk. Szinte a módosítóknak több mint 90%-át fedik a kompromisszumok, és ezek pluszt kaptak a szavazási listán, úgyhogy köszönöm, és ugye kérdésük van, szívesen válaszolok. Dziękuję bardzo. E, poproszę o zabranie głosu teraz shadow Reporterów Kinga. Köszönöm szépen. Az árnyék elődök kapnak szót. Gál Kinga. Uh, thank you for the... Köszönöm szépen az előadónak, hogy ilyen nyílt megközelítést alkalmaz, és tényleg igyekszik kompromisszumokat találni, és a lehető legtöbb képviselőt igyekszik bevonni jó néhány módosító született, el kell, hogy mondjam, hogy a legtöbbet a néppárt támogatni tudja, van egy, van, vagy támogatjuk a kompromisszumos módosítókat is. Egyel van problémánk, nem súlyos, de meg tudjuk vitatni, az a tízes számú kompromisszum, erre szerintem vissza kell térnünk, és meg kell beszélnünk az előadóval. Úgy vélem egyébként, hogy az egész jelentés egy átfogó jelentés, és érinti az összes témát érinti, hogyha az EU emberi jogi stratégiájáról beszélünk, igyekszünk egy mérsékeltebb, egy finomabb szövegezést találni, és egy pozitívabb üzenetet szeretnénk küldeni a jelentéssel. Egyet értünk általában a raportőrrel abban, hogy nagyobb hatékonyságra van szükség ezen a területen, amikor általában közelítünk az emberi jogokhoz. Meg fogom keresni a kompromisszumos, a tízes kompromisszumos ügyében az előadót. Úgy gondolom úgy általában másrészt támogatni tudjuk ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Most pedig Svensson úr kap szót, aki a véleményt készítette a Fejlesztési Szakbizottságban. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, köszönöm Tavares úrnak. Szerintem kiváló jelentést készített ebben a rendkívül fontos témában. A Fejlesztési Szakbizottság egyhangolag elfogadta a jelentésemet, és egy néhány bekezdést különösebben fontosnak tartom, és abban bízom, hogy a szavazásra majd támogatni tudják ezt a többi szakbizottságban is. Ez meglehetősen bátorító volt, hogy egy jogalapú megközelítést alkalmazzunk az EU külkapcsolataiban. Ezt megemlíti Tavares úr is, de ezt még jobban kéne hangsúlyozni véleményem szerint Ugyanez vonatkozik a szakpolitikai koherenciára, ami a négyes bekezdésben szerepel az én véleményemben. Ez egy olyan bekezdés, amely sürgeti a szakbizottságot, hogy támogatják. Szeretném kiemelni a hatos bekezdés fontosságát az emberi jogi értékelések ügyében, amikor megfelelő támogatást nyújtunk. A hetedik bekezdés foglalkozik az európai megközelítéssel a demokrácia esetében, amikor meg kell védenünk az emberi jogok védelmében fellépő személyeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Swan orat kérem meg a fülügyi szolgálattól, hogy hozzászóljon. Köszönöm szépen. Valóban megint csak igen, röviden tudok hozzászólni. Természetesen sok időt töltöttek az emberi jogi stratégiával, mi is sokat dolgoztunk ezen, örülök, hogy az parlament is megfelelő választ ad erre a munkára, ami ez egyes pontokat illeti a véleményben, amit a Fejlesztési Szakbizottság készített itt hangsúlyozzák az 5-ös, 6-os, 7-es pontot az imént is hallottuk. El kell, hogy mondjam, az emberi jogi stratégiát bevonjuk a segítségnyújtás és a programkészítés tevékenységébe. Aztán az emberi jogi értékelés témája, előtérbe kerülhet, amikor költségvetési támogatásokról beszélünk. Itt új mechanizmusokat hoztunk létre áprilisban, amikor is az irányító bizottság külön foglalkozott ezzel a témával. Ezzel akarjuk biztosítani, hogy egy megfelelő folyamatot kell kialakítani, ami pedig az emberi jogot védő személyek védelmét illeti ez egy rendkívül fontos felvetés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a főképviselő napi rendjén is az első helyek egyikén szerepel ez. Ez jó néhány tagállam is támogatja és igyekszik megvalósítani, hogy me, például az úgynevezett Shelter City kezdeményezés, tehát a, a védett városok, és Ezt szeretnénk mindenképpen bevonni a cselekvési terv ernyője alá. Ez egy reflexió az egyes pontok fontosságára, amik itt felmerültek. Szeretném még elmondani, hogy nagy örömmel várjuk a kompromisszumos módosítókat annak érdekében, hogy ezen az alapon tovább dolgozzunk. Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást. A jelentés készítője kíván hozzászólni. Köszönöm szépen néhány angol kiegészítést. Mindenek előtt Svensson kollégára szeretnék reagálni mint már említettem, az ön véleményét is kiemeltem, és abszolút egyetértünk az ön véleményével, és a hetes bekezdés természetesen a hete, a módosítóval kapcsolatban itt egy plusz teszek mellé, tehát igenis észszerűnek tudik, hogy a fejlesztési szakbazi, szakbizottság ebben a munkában részt kíván venni és mi is támogatjuk az ön javaslatai rendkívül fontosak ebben olyan értelemben, hogy egy átfogóbb, egy sűrűbb, egy konzisztensebb megközelítést alkalmazunk az emberi jogok ügyében, ne egy ilyen felületeset csak. És, és ön is azt mondja, ez egy szükséges része legyen a különböző témáknak, például az emberi jogok tiszteletben tartása, pluralizmus, em- stb. Tehát összességében a véleményét üdvözlendőnek tartom, és abszolút észszerűnek tudik, hogy ezt összevonjuk Gál kollégán, kollégának is köszönöm szépen az együttműködést, amit már eddig is kialakítottunk, amikor a kompromisszumos módosítókat szövegeztük. Meg fogjuk nézni ezt a tízes pontot, és hogy mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban. És Szván úrnak is, vagy Szván úrnak is szeretnék köszönetet mondani a kommentárokért. Ez már a harmadik, negyedik eszmecserénk a jelentés kapcsán, és természetesen a a kommentárok mindig hozzájutnak hogy jobb legyen a szöveg. A Fedben lesz egy szavazás erről, és örülünk, hogyha módosítókat terjesztenek elő. Köszönöm szépen Tavares úrnak, köszönöm szépen az árnyék előadóknak, köszönöm Svensson úrnak, hogy eljött a fejlesztési szakbizottságból. Mint az előadó elmondta, holnap szavazunk az AFET szakbizottságban három órakor. Ez volt a mai feladatunk a vita kapcsán. Három órakor holnap egy meghallgatás is lesz. A szakbizottság a János Korcsak Szeretném megragadni még az alkalmat, hogy meghívjam önöket Korcs, János Korcsak meghallgatására egy olyan személyiség, aki ezen részt vesz, érdemes mindenképpen beszélnünk róla, amikor az emberi jogok kerülnek szóba. Fontos, hogy beszéljünk az íróról, a humanistáról, a tanárról, aki egyáltalán nem félt attól, hogy feláldozza magát a gyerekek érdekében a Varsói gettóban. Az energiáját, a képességét a gyerekek érdekében hasznosította. De nem csak erről van szó, a végén az életét is feláldozta a gyermekekért. A gyerekjogokról folyó vita összefüggésében ez a meghallgatás nagyon fontos. Egyébként a gyerekkönyveket is írt az író, emlékszem egy olyan könyvre nagyon jól, amit ő írt, és nagy élvezettel olvastam akkoriban ezt a könyvet. Vagyis csak kiváló emlékeim vannak erről a szeméről, nagyszerű személy volt. Még egy megjegyzés, ezzel egyidejűleg 14 órakor egy kiállítás is nyílik János Korcsakról a földszinten. Ami a következő ülést illeti, az Emberi Jogi Albizottságban november 28-29-e Brüsszel. Ezzel a teljes napi rendet lefettük. Köszönöm szépen az összes képviselőnek, a vendégeknek, az Európai Bizottság képviselőinek, a külügyi szolgálat képviselőinek, és köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is. Um, it won't be too much of a clash because the votes are at the very beginning, so I think those who are interested in following it will come yeah. directly to yeah. it. we've got already 50 registered, okay. so I think it will be quite good.